E, dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym posiedzeniu. Otwieram posiedzenie. Welcome to the President of the European Council. Jó reggelt kívánok! Van Rompuy urat üdvözöljük szeretettel az Európai Bizottság elnökét is, a biztos urat is. Köszönjük, hogy itt vannak körünkben. Először is az első napi rendi pont az európai március 24-i 25-i tanács következtetései, az európai tanács következtetései. Az európai tanács elnöke, Helman van Rompoy úr, megkapja minden habozás nélkül a szót. Tisztelt elnök úr! Tisztelt képviselő urak és hölgyek! 49 nap alatt <clears throat> három európai tanácsülését vezettem le, illetve az eurózóna állam és kormányfőinek csúcs találkozóját is elnököltem. Ez a tény nagyon szépen példázza azt, hogy milyen sürgős és nagy kihívásokkal néz szembe az Unió gazdasági és diplomáciai fronton is. Nagyon szépen példázza azt is, hogy az Európai Tanács ülései nem csak események, hanem egy folyamat része is. Valóban az ülésen, amelyről ma beszámolok, március 24-én és 25-én jóvá hagytunk egy sor gazdasági intézkedést, amelyeket az elmúlt évben készítettünk elő. Azután felgyorsítottuk a fellépést a líbiai eseményekkel kapcsolatban, és elkészült a válaszunk a Japánban lezajlott katasztrófákra. Engedjék meg, hogy minden témáról részletesen beszámolok, ami a gazdasági intézkedéseket illeti. A gazdaság területén egy átfogó intézkedés csomagot vittünk előre. Korábbi üléseknek köszönhetően az informális március 11-i eurozóna találkozón összetudtunk hozni minden elemet, amely ezt a csomagot kitette. Most egy dolog persze, hogy jóvá hagyunk intézkedések, de ez nem azt jelenti, hogy azonnal ki tudunk lábolni a válságból. Kitartása lesz szükség, és további erőfeszítésekre. Nem fogom megismételni az ön összes döntést, hiszen megtalálják a tanácsi konklúzióban, következetésekben. Ha megengedik, hat pont köré csoportosítanám mondandómat. Megállapodtunk abban a szerződés módosításban, amelyet mindenki támogatott, és segítségével fel lehet állítani az állandó stabilitási mechanizmust. A parlament december 15-én egy indítványban azt kérte, hogy egy apró módosítás készüljön a szerződéshez, amely megadja a jogalapját ennek a mechanizmusnak, nem pedig egy méreható változást támogatott a parlament. Mi követtük az önök tanácsát, és nagyon örültem annak, amikor nagy többséggel március 23-án jóvá hagyták ezt a szerződésmódosítást. Nagyon örülök annak is, hogy meg tudtuk nyugtatni a parlamentet néhány aggályjal kapcsolatban, amelyet ebben az összefüggésben megemlítettek. És köszönöm szépen a jelentéstevő uraknak, Brock és Gualtieri uraknak, hiszen szorosan együttműködtek velem, hogy elérjük ezt a nagyszerű eredményt. A második pont. Részletes megállapodást kötöttünk arról, hogy a jövőbeli stabilitási mechanizmusnak milyen legyen a mérete, a hatája és a működési módozata és javítjuk az idegenes eszközt is. Hármas. Jóvá hagytuk azokat a, azt a hat jogalkotási javaslatot, amely a költségvetés és makrogazdasági felügyelete kapcsolatos. Tudom, hogy önök keményen dolgoznak ezen a dosszién, találkoztam az önök jelentéstevőivel, és ma délután is találkozom a koordinátorokkal. Azt gondolom, hogy mindannyian megértjük, hogy június végére le kell zárni ezt a folyamatot. A négyes pont megkezdtük az európai szemesztert. Ez egy olyan gyakorlat, amelyben az EU 2020-as stratégia végrehajtását követjük nyomon. A stabilitás és növekedés egyezmény, a makrogazdasági felügyelet ide tartozik. A júniusi Európai Tanács a megfelelő következetéseket levonja. Én személyesen fogok arról gondoskodni, hogy mindez ne süllyedjen el a bürokrácia rejtelmes útvesztőiben. Ötös pont. Egyetértünk abban, hogy a hiteles stressztesztek a bankok számára nagyon fontosak, és be kell őket vezetni. Kettős a feladat, a bankoknak végre kell hajtaniuk a teszteket, a mennyit pedig el kell fogadniuk a tesztek eredményét, és ehhez szerint kell fellépni. Hatos pont. A gazdasági koordináció új minőségi fázisába érkeztünk. Elkészült az Euro Plus paktum két okból. Az igazából az eurozóna országai többet akarnak elérni. Közös a valótájuk, és szeretnének kiegészítő kötelezettségeket vállalni a meglévőkhöz képest. A második, ez a paktum, az Euró Plus nyitott mindenki számára. Ezért örülök annak, hogy hat nem zónabeli ország bejelentette, hogy csatlakoznak a paktumhoz. Dánia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Bulgária és Románia. Továbbra a további négy tagállam számára is nyitott, akik még nem csatlakoztak. Hadd mondjam el még egyszer, az Euró Plus paktum politikai kötelezettségvállalása kiegészíti a csomag többi elemét annak érdekében, hogy a tagállamok gazdasági teljesítményét javítani tudjuk. Erősebb növekedési és stabilitási paktum, aztán új makrogazdasági felügyelet, az EU 2020-as stratégia megvalósítása, a struktúrális reformok nagyon fontosak, ami a versenyképességet illeti, a közszféra pénzügyi helyzetét, a nyugdíjakat, a foglalkoztatást, Ezeket mind be kell építeni a nemzeti reform és stabilitási programokba. Ezeket a programokat is évente a legmagasabb szinten fogjuk értékelni. Utolsó megjegyzés a gazdasággal kapcsolatban. Sokan azt mondják, hogy ez a szociális háló lebontását jelenti. Nem, éppen ellenkezőleg. Ahogy említettem, a három oldalú szociális csúcsolálkozón a szociális partnereknek éppen az Európai Unió alapértékeit akarjuk megmenteni. Azt akarjuk garantálni, hogy a gazdaságaink elég versenyképesek legyenek, hogy meg tudjuk őrizni mindenki számára a jólétet, és erről szól a mi munkánk. Ezek voltak a fő elemei a globális gazdasági csomagnak, amely segítségével ki tudunk lábalni a válságból. Mint említettem, ezek egy hosszú folyamat eredményei, nem egy egy ülés eredményei. 2010. március 25-én az Európai Tanács úgy döntött, hogy javítani kívánja az európai gazdaságirányítási rendszert, és mm, létrehozta azt a munkacsoportot, amelyet én vezettem. Most eltelt egy év, itt vannak új szabályok, új eszközök és ambiciózus politikák továbbra is minden intézménynek az erőfeszítései közé tartozik, ideértve a parlamentet és minden tagállamot. Nem könnyű mindig, nem mindig dráma nélküli ez a folyamat, a politikai akarat azonban továbbra is erős, világosan tudjuk, hogy hova akarunk elérni. Természetesen nem értek véget a problémáink. A múlt hibáiból alakultak ki ezek a problémák, nem voltak megfelelők az eszközök, sem európai szinten, sem nemzeti szinten. Ebből erednek a problémák. De most minden lehetőségünk megvan arra, hogy ezt a problémát megoldjuk, és hogy ne ismételjük meg a múltbeli hibákat. Líbia. Március 24-én, 25-én természetesen szóltunk a líbiai helyzetről is. Egységesen, határozottan léptünk fel. Tudom, hogy önök közül többen aggályokkal ö, figyelték a helyzetet, de mi konkrét eredményeken dolgoztunk, és keményen dolgoztunk. Két héttel korábban egy rendkívüli csúcs találkozón, március 11-én elfogadtuk a világos álláspontunkat Líbiával kapcsolatban. Enélkül, a világos európai álláspont nélkül nem tudtunk volna megfelelően fellépni. Úgy döntöttünk, hogy annak érdekében, hogy a civil lakosság biztonságát garantáljuk, a tagállamok megvizsgálhatják az összes lehetséges opciót, Persze, hogyha van valóban szükség, és van jogalap, és a régióból is támogatást élvez a mi álláspontunk. A három feltételnek megfeleltünk, a világos szükség felmerült, hiszen láttuk, hogy a rezsim a saját emberi ellen fordult. A jogalapot az ENSZ-BT határozata hozta pár nappal az európai csúcsot követően. A regionális támogatást az Arab Liga azonnal meg, megadta. Az Európai Arab és észak-amerikai koalíció fellépése célja az, hogy végrehajtsák az ENSZ BT határozatát, és hozzájárultak ahhoz, hogy a civil lakosságot megóvjuk, a vérfürdőt elkerüljük, több ezer ember életét megmentettük. Ez a legfontosabb eredmény, és nagy figyelmet kell szenteni ennek. Sokkal fontosabb, mint a döntéshozatali folyamat. A fa, az erdő pontosabban fontosabb, mint a fa. Mindannyian tudjuk, hogy az, hogy katonai akcióra is ö, sor került, ez nem egy könnyű döntés. Természetesen sok kérdés merült fel és habozás, hiszen háborúról van szó. De bármilyen nehézséget, amit látunk ezzel kapcsolatban, egy pillanatig sem szabad, hogy elfordítsa a figyelmünket arról, hogy az Európai Unió mi mindent tesz. A válság kezetétől az Európai Unió élen járt. Kemény szankciókat vezettünk be Líbiával szemben nem engedtük meg, hogy utazzanak országainkba a vezető líbiai politikusok. Befogyasztottuk a líbiai, líbiai vagyontárgyakat. Elismertük az önök parlamentje kérésére az ideiglenes nemzeti tanácsot. És mindent megteszünk annak érdekében, hogy humanitárius segélyt nyújtsunk az a régióban. A politikai célkitűzések, amelyeket meghatároztunk március 14-én, változatlanok. Kadafinak mennie kell, politikai átmenet kell, a líbiaiak maguk vezessék magukat, és nagyon fontos a széleskörű politikai párbeszéd. Szívesen segítünk az új Líbiának gazdaságilag és az új intézmények építésében is. Mi persze a régió többi országában lezajló eseményeket is figyelemmel kísérjük. <clears throat> Minden országban más a helyzet, de nagyon is aggódunk, amikor látjuk, hogy mi történik Szíriában, Jemenben és Bahreinben. Elítéljük az erőszak növekedését. Támogatjuk a déli szomszédságunk politikai és szociális reformjait. Változtatnunk kell a politikánkon. Ezt a témát meg fogom vitatni önök közül többekkel, méghozzá az AFET, a külügyi bizottság tagjaival. Pozitív oldalon azonban azt látjuk, hogy Egyiptomban két héttel ezelőtt nagyon is zajlott le az alkotmányról szóló népszavazás. Hadd szóljak az elefántcsontpartról. Nem szerepelt a napi rendünkön, a március 24-i csúcs találkozón, de decemberben elfogadtunk már következtetéseket, és azóta is figyeljük, hogy mi történik ebben az országban. Elítéljük az erőszakot, kiváltképpen a civilekkel szembeni erőszakot. A lehető leghatározottabban elítéljük ezt. Ezt mindkét félnek el kell fogadnia és le kell állítania. A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy nem tartják tiszteletben a demokráciát. A demokrácia nem csak a választásokról szól, hanem arról, hogy tiszteletben tartjuk a választások eredményét. A nemzetközi közösség világosan fogalmazott a tavalyi <clears throat> elnök választási eredményekről. Következetesnek kell maradnunk álláspontunkban. Japánnal kapcsolatban végül. Japánban halmozott katasztrófák következtek be. Kifejeztük szimpátiánkat, együttérzésünket és szolidaritásunkat a japán emberekkel, és őszinte részvétünkről tettünk tanúbizonságot. Nem fegetjük el őket, miközben sajnálatos módon a japán dráma egyéb aspektusai vonják el figyelmünket. Az Unió kész arra, hogy minden módon segítsen Japánnak. Ezekben a tragikus napokban Japán igaz barátaiként nem tudunk más tenni, mint hogy megismételjük, hogy mennyire fontos az EU-Japán viszony. Mint tudjuk, az események hatása túlmutat Japánon. Éppen ezért az Európai Unió kívánja levonni a tanulságokat. Meg kell néznünk, hogy milyen hatása van ennek a globális gazdaságra és a nukleáris kérdésekre, és ez kiemelt prioritás. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy felül kell vizsgálni az összes atomerőművünk biztonságát. Az úgynevezett stressztesztekben, biztonsági stressztesztekben. A bizottság az Európai Tanácshoz az év vége előtt eljutatja majd a felülvizsgálatról szóló jelentését. Nagyon fontos a nukleáris létesítmények biztonságát megfigyelni, és ahol szükség van, ott javításokat kell eszközölni. Európában a lehető legmagasabb nukleáris biztonsági sztenderdeket kívánjuk érvényesíteni. Az atomerőművek biztonságát garantálni nagyon fontos, hiszen ez a kérdés nem áll meg a határoknál. Szeretnénk azt kérni, hogy a szomszédaink is végezzenek el ilyen teszteket egy világszintű áttekintése és felülvizsgálatra lenne szükség. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, erről szerettem volna beszámolni az Európai Tanács idei egyik harmadik ülésén. Ez a csúcs találkozó elősegíti az önök munkáját is, hiszen alapvetően az önök általános ellenőrzési jogosultságát, illetően a közös biztonság és külpolitika területén is. Nagyon szépen köszönöm, és várom az önök véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr! Uh, the next I would like... A következő hozzászóló José Manuel Barroso, a bizottság elnöke. Parancsoljon! Elnök úr, az Európai Tanács elnöke, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Az Európai Tanácsban prezentáltuk az összes döntést, amelyet az előző héten hoztunk. Emlékezz, engedjék meg, hogy megosszam önökkel ezeket a gondolatokat, és néhány szót szóljak a jövőbeli lépésekről. Szerintem elmondhatjuk, hogy jelentős strukturális döntéseket hoztunk azért, hogy növekedjen a pénzügyi stabilitás az eurózónában, és az európai zónában a gazdasági koordináció is erősödjen. Arra is kell gondolni, hogy milyen utat tettünk meg eddig. Konszolidáltuk az gazdasági unió összetételeit a gazdasági és monetáris unión belül szerintem most sokkal stabilabb alapokkal rendelkezik. Most már rendelkezünk egy kerettel azért, hogy jobban válaszoljunk a válságokra, jobban reagáljunk az esetleges válságokra, és ez is nagyon jelentős, ami a tanács eredményeit illeti. El kell mondjam, hogy a szerződés rendelkezéseinek kereteit közösségi támogatással alakítottuk át. A 2020-as Európa áll előttünk, mint jövőkép. Szeretnék köszönetet mondani a parlament hozzájárulásáért. A közös döntések, főleg a bizottság döntései, a közösségi megközelítés visszhangot, visszhangra nyert, és az elért eredmények mindezt mutatják. Az új gazdasági építményünk most már szilárd alapokon áll, de ez még nem garancia önmagában. A politikai felelősöknek megfelelő lényegi döntéseket kell hozni ennek nyomán. Elszántan létre kell hoznunk, és minél hamarabb a költségvetési módosítási prioritásokat és a növekedésre szükséges lépéseket. Ezeket az Európai Tanács támogatta, és mindezt a bizottság éves értékelése alapján kell megtenni. A következő hetekben és hónapokban ugyanilyen elszán, ugyanolyan elszántan kell lépnünk, azért, hogy koherens, koordinált módon adjuk meg válaszunkat a lépésekre. Európai szemeszter, Euró plusz lépések, megerősített együttműködés, szolidáris intézkedések azért, hogy fenntartsuk az eurozóna stabilitását. Nem akarom eltitkolni azt, hogy a bizottság messzebbre kívánt menni a gazdaság irányítás több területén, nevezetesen ami az új pénzügyi stabilitási mechanizmust illeti az eurozónában. Szeretünk volna több flexibilitást. Ennek ellenére szerintem elmondhatjuk, hogy sikerült egy olyan mechanizmus létrehozni, amely a szerződésben gyökeredzik, és a parlamenttel együtt értük el ezeket az eredményeket. A szerződés módosítás is hozzájárult ehhez, amit nagy többséggel ez a közösség is támogatott. Hölgyeim és uraim, az irányítást a konjunktúra szolgálatába kell állítani, ez nem könnyű. Most a labda a tagállamoknál van, nekik kell a nemzeti reformprogramjaikat véglegesíteni és a konvergencia intézkedéseket meghozni. A bizottság konkrét, ambiciózus döntéseket vár azért, hogy együtt lépjünk előre a 2020-as stratégia terén, több munkahely, több befektetés az oktatásba, képzésbe, kutatásba, innovációba. És azért is, hogy bátrabban vegyük fel a harcot a szegénység és a szociális kirekesztettség ellen. Várjuk az intézkedéseket a makroökonomiai egyensúly hiány helyrehozatta érdekében és a munkahelyteremtés érdekében. Országonként várjuk az ajánlásokat, a véleményeket azért, hogy ezeket a júniusi európai csúcs elfogadhassa, és ez fogja lezárni az első európai szemesztert. Úgy látom, hogy mindannyian közös felelősséget vállalunk, és mindenki magáévá teszi a 2020-as európai stratégiát, hiszen ez az alapvető keret az európai növekedési és munkahelyteremtési keret számára. Szeretném elmondani, hogy az európai csúcs világosan kimondta, és ezt most idézem, a politik megvalósítása során azért, hogy minél többen csatlakozzanak a folyamathoz, szoros együttműködés szükséges biztosítani az EP-vel és az EU más konzultatív testületével, mint az EGSB és a Régiók Bizottsága. A nemzeti parlamentek, a szociális partnerek, a régiók és más érdekelt felek szintén be lesznek vonva ebbe a folyamatba. Az idézet vége. A Lisszaboni stratégia azért nem volt sikeres, mert nem sikerült a reformprogramokat az érdekelt feleknek magukévá tenni. Remélem, hogy tanultunk ebből, és most valóban elkötelezzük magunkat nemzet és európai szinten azért, hogy komoly erőfeszítéseket tegyünk a növekedés és a foglalkoztatás érdekében. Ami a gazdaságirányítás reformját illeti, most a parlamentnek kell véglegesen elfogadni a hat jogalkotási javaslatot. Remélem, hogy nagyon hamar Nagyra törő eredményt érünk el, hiszen ez elengedhetetlen az összes irányítási rendszer számára. Úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk az utolsó Európai Tanács eredményeivel, de sok okunk van arra, hogy ne lanyhuljanak erőfeszítéseink, hiszen a helyzet nehéz és bizonytalan, főként szociális téren, ami minket nagyon aggaszt. A következő hetekben a bizottság előadja javaslatait az egységes piaca kapcsolatos aktusról is. Örülök, hogy az Európai Tanács ilyen sok időt szentelt mindennek, és aláhúzta az egységes piac szerepét azért, hogy a növekedést, a munkahelyteremtést elősegítse, a versenyképességet, és azért is, hogy a különböző szabályozási kényszerítő körülményeken enyhítsen a KKV-k számára. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a költségvetési konszolidáció nem önmagáért való cél, hanem eszköz azért, hogy kiegyensúlyozott, fenntartható fejlődést valósítsunk meg, és munkahelyeket teremtsünk. Éppen ezért fontos aláhúzni, hogy az Európai Tanács megnyilatkozott arról is, hogy esetleg adót vezet be a nemzetközi pénzügyi tranzakciók esetében. Szeretném megerősíteni az, hogy a bizottságnak javaslatai lesznek a pénzügyi szektor adóztatásával kapcsolatosan, és reméljük, hogy mindez hozzájárul a válságra adandó válaszhoz. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, a földközi tenger déli térségének helyzetét is megvitatjuk. Igen, részletes jelentést terjeszthetünk erről elő, de szeretném elmondani, hogy tegnap a tunéziai miniszterelnökkel találkoztunk, elmondtuk, hogy segítjük a tunéziai népet abban, hogy a szabadságért, a szociális haladásért küzdjön, és együtt fogunk kidolgozni egy igazi partnerségi megállapodást. Kievelem a partnerséget, ez a demokráciát szolgálja, a közös felvirágzást, ezt javasoltuk mi, és ezt a, az Európai Tanács igen kedvezően fogadta. Egy másik témával is foglalkozott az Európai Tanács, a nukleáris kérdésekkel. Tegnap hosszasan beszéltem a japán miniszterelnökkel, aki megköszönte az EU lépését. Elmondtam, hogy szolidárisak vagyunk továbbra is velük, és Beszéltünk az atomenergia kérdéséről. Kán eh, miniszterelnök eh, tájékoztatott eh, minket a japánbeli helyzetről, a biztonság kérdéséről, és arról is, hogy készen áll arra, hogy együttműködjön velünk biztonság terén, nukleáris erőművek kérdésében. A közvélemény aggódik a nukleáris probléma miatt, és biztosítani kell a maximális biztonságot e téren, teljes átláthatóságot, éppen ezért stressztesztet hajtunk végre az európai atomerőművekben. Ezeknek eredményét nyilvánosságra hozzuk egy külön csoport foglalkozik a nukleáris biztonsággal, és a csoport fogja meghatározni, hogy milyen módon kell ezeket a teszteket eh, elvégezniük a nemzeti független hatóságoknak. A bizottság is eh, meg fogja vizsgálni a biztonsági kérdéseket, és az év végéig javasolni fog eh, lépéseket, amelyek javításokat hozhatnak e téren. Hölgyeim és uraim, elnök úr, tisztelt képviselők, reménykedünk továbbra is abban, hogy igenis tudunk tenni sok mindent Európáért, és mindenképpen számítunk a parlament támogatására, figyelembe véve az önök új felelősségi köreit. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Néppárt nevében Joseph Toll úr. Tisztelt elnök! Tisztelt Hölgyeim és kedves elnök kollégák! Ami a szolidaritás lett a legutóbbi tanácskozás, a 27 tagállam ismét bemutatta, hogy mennyire ragaszkodnak az euróhoz, és hogy mennyire fontos a szolidaritás a pénzügyi szempontból stabil országok, nagyon fontos, hogy szolidárisak legyenek a gyengébb országokkal. Az, hogy egy európaktum készül az eurózónán belüli országok között és azon túl, nagyon jelentős lépés, hiszen az európai vezetők politikai akaratát mutatja, amely arra vonatkozik, hogy levonják a tanulságot a válságból. A közös valuta több koherenciára ö, kárhoztat minket, úgymond. Nagyon fontos, hogy minden ország a partnereivel együtt olyan fisk, tehát az atipikus fiskális mechanizmusokat felül kell vizsgálni. Nagyon fontos minden országnak élnie kell, vagy e, jó lenne, hogyha a szolidatással tudna élni. A szolidatás a népek között nagyon fontos, tudni kell, hogy mindenki próbáljon a közszférában megfelelően járni. Az Európlusz paktum nagyon fontos gazdasági konvergencia szempontjából. Az én frakcióm támogatja mind az elhangzottakat, nem győzöm hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy nagyon fontos a közösségi módszer, a bizottság, tisztelt bizottság elnök úr, az ön vezetés alatt elnök úr, ön egy kiváló munkát végzett, jó munkát, de tisztelt elnök úr, a közösségi módszer területén a bizottság szerepét figyelme véve kellene még tenni. Én nem fáradok el, én elmondom akárhányszor még, ha kívánják. Európa azért különleges, mert piacgazdaságon alapuló szociális modellt évényesít. Nagyon fontos tehát a szolidaritás elvén alapuló modell. Nagyon nehéz a globalizáció keretei között megőrizni ezt. Tudnunk kell, hogy hogyan lehet fenntartható módon garantálni nagyon fontos a támogatás, a szocialisták, ugye látjuk, hogy hova vezet minket a szocialistáknak a módszere. Nagyon fontos a liberalizmus, látjuk a pénzügyi válsággal kapcsolatban milyen veszélyeket rejtett. Nagyon fontos, hogy három dologban megállapodjunk. Minden országnak csökkentenie kell az adósságot, a deficitet, második költségvetési, fiskális és szociális törvényeket fogadjanak, amelyek kompatibilisek, és hogy közösen fektessünk be az innovációba, hogy növekedni tudjon a gazdaságunk, ami nem elég most a gazdasági növekedés. Nagyon fontos megőrizni ezt a modellt, ha a jövőbeli zöld energia, nanotechnológia, biotechnológia, stb. Be befektetünk, akkor pénzügyi mozgásterünk csökkentve ez a legjobb módja annak, hogy valóban megfeleljünk a gazdaság, a méretgazdaság kihívásainak. Az innovációba történő masszív befektetés valódi európai terv nélkül nem tudunk versenyt futni a konkurenciával. Kedves barátaink, miközben a kormány és államfők tíz napja összegyűltek, a Fukushima atomerő továbbra is az egész világot aggodalommal töltötte el, és a líbiai forradalmárok várták Európa erős jelzését. Ezzel a két témával kapcsolatban a mi országaink, az Európai Unió azt gondolom, hogy valóban felelősségteljesen lépett fel. A nukleáris kérdésben Japánnak eljutottuk a know-how-unkat eh, egy nagyon fontos eh, és nagyon nehéz helyzetben. Ez egész nemzetközi közösség számára is nagyon veszélyes helyzet volt. Azt gondolom, hogy Fukushima előtt és ut- utána is lesz még valami. Azt szeretnénk, hogy a post-Fukushima sajnos módon még nem jött létre, valóban a gondolkodás időszaka szüksége van. Meg kell erősíteni a nukleáris biztonsági szabályokat nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk a zöld energia elősegítés érdekében. Egyetértek elnök úr az ön megközelítésével, ami az elefántcsontpartot illeti, ami a mediterrán térséget jelenti. Az Európai Tanács többször elmondta, nagyon fontos, hogy lelépjen Kadafi, hogy új fejezetet írhassunk ennek az országnak a történelmében. Azt szeretném, ha minden nép olyan szomszédságpolitika köré csoportosulna, amely ambiciózus, és nagyon fontos, ahogy ezt láttuk keleten a 90-es években, szeretném, ha ezt látnánk délen. Köszönöm. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen. Most pedig a szocialisták és demokraták frakciója képviseletében Martin Schulz. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha Van Rompuy úr és Barozó úr beszédét figyelmesen hallgatta valaki, akkor spontán egy szép német dal jut eszünkbe. Ugye minden a rendben van a süllyedő hajón. Minden problémát megoldattunk mindenki legnagyobb megelégedettségére. Az Európai Tanács ezen beszámolóját azért így nem tudom megérteni. Persze értem, ön nem azért jött ide hozzánk, hogy negatív dolgokról számoljon be, az Európai Tanács elnökeként itt a különböző konferenciákat, tanácskozásokat vázolta fel, de itt két hatalmas különbség volt Franciaország és Németország között a libiai kérdés tekintetében egyáltalán nincs konszenzus a két eh, nagy tagállam között. Nemzetközi kérdések eh, kapcsolatban az ilyen viták, egyetlen értések pontosan azt jelzik, hogy nem tudjuk kézben tartani a dolgokat és eh, Van Rompuy úr eh, már 2010-ben ilyen jelzéseket kellett volna, hogy adjon az Európai Tanács. 2010-ben már kellett volna, hogy legyenek jelzések, hogyha meg akartuk volna akadályozni azt, hogy egy ilyen negatív eh, spirál induljon az eurózónában. Akkor erre egy évünk lett volna, hogyha már 2010 tavaszán tettük volna meg azt, amit most tettünk meg. Fel kell tennünk a kérdés, hogy 2010 tavaszán miért nem került sor ezekre az intézkedésekre. Azért, mert az Európai Tanácsban, abban az intézményben, amelynek ön az eh, elnöke, eh, nem a közösségi módszert, a közösségi szellemiséget, a közösségi eh, célokat vették alapul a döntések meghozatalakor, hanem nemzeti taktikai fenntartások nagyobb szerepet kaptak, mint a nagy európai célok. És ez alatt ettől szenved igazán Európa. Parozó úr, elvártam volna, hogy röviden arról is szól, hogyan lehetséges az, hogy az a párt, amelynek ön is a tagja, amelynek ön az elnöke is volt, amely önt Portugáliában miniszterelnöknek jelölte. Nos, ugyanez a párt megbuktat egy olyan kormányt, amely Portugáliában olyan intézkedéseket valósított meg, amelyet ön és az ön mellett ülő biztos követelt ettől a kormánytól. ezt nem lehet persze az ön szemére hányni, ő már nem ennek a pártnak az elnöke, de azért a bizottság elnökeként elvártam volna, hogy az ilyen nemzeti taktikázásról, aminek az EU kárát szenvedi, azért mondjanak valamit. Pont olyan időpontban került sor erre, amikor ez a kormány pontosan azt tette meg, amit a stabilitási keretekben öntőle elvártak és megköveteltek. Hát így nem tudjuk előrevinni Európát. Ami nagyon aggaszt engem, és nem hallottam erről egy szót sem, egyik őjüktől sem, az az, hogy mindig pontosan egy európai tanács előtt látjuk ugyanazt a filmet. Az állam és kormányfők épp hogy csak megegyeznek következtetésekben, hogy hogyan fogják stabilizálni az eurót, vagy hogyan tudnak egyes EU tagállamot stabilizálni, és akkor jön Londonban vagy New Yorkban egy hitelminősítő intézet, és ezt az országot leminősíti ugyanolyan eredménnyel, és megint elindít egy spekulációs hullámot az euróval szemben. Mikor lesz már elég bátorságunk azt mondani, hogy Európa nem engedi azt, hogy ezek a spekulánsok irányítsák a dolgokat. Tulajdonképpen mit mondunk mi a bankoknak? Nagyon hálás vagyok, hogy Barozó úr ezt most elmondta, e, majd egy e, javaslatot ki fognak dolgozni a e, pénzügyi tranzakciós adóra. Most az Európai Központi Bank jelen esetben 1% kamattal ad kölcsönt ugyanazoknak a bankoknak, amelyek aztán ezt a pénzt 10% kamattal adják tovább, eh, hitelezik tovább az vezeti tagállamoknak. Tehát még mindig a bankok profitálnak a legtöbbet a válságból, és éppen ezért kell, hogy bevezessük a pénzügyi tranzakciós adót, hogy a bankok is eh, eh, hozzájáruljanak a pénzügyi válság következményeinek az eltakarításához. Beszéltünk a 2020-as stratégiáról, több foglalkoztatás, innováció, kutatás, ez így rendben van, mindig állami beruházásokról beszélünk, és ennek az eredménye, hogy jó, csodálatos ez a 2020-as stratégia, olyan gyönyörű, mint a Lisszaboni agenda, de ez is kudarc lesz, hogyha az európai gazdasági folyamatban mindig egyoldalúan költséget és kiadásokat faragjuk le, itt, és nincs, nem vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy beruházzunk. Nézzük meg, hogy az emerging states, a felzárkozó országokban mekkora állami beruházások vannak. Brazíliára, Európában, vagy más földrészeken, és nézzük meg, hogy ott az állam milyen hatalmas beruházásokat végez el, Európa pedig halára spórolja magát. Ezért tisztelem ugye a gazdasági kormányzást és az EU 2020-as célokat, én jogilag kötelező céloknak vezetném be, hogy a kormányok most már a csodálatos bejelentéseik mögött ne csak a költségvetési kiadások lefaragásán dolgozzanak. Éppen ezért, Barozó úr, elvárom öntől és Lewandowski eh, biztostól azt, hogy nagyon elköztelezetten és ambiciózusan álljanak hozzá a következő EU költségvetési tárgyalásokhoz. Giefer Verhofstadt eh, a következő hozzászóló az ALDE frakcióvezetője. Elnök úr, Mindenek előtt eh, szeretném megköszönni a tanács beszámolóját, de hát legyünk őszinték, szerintem még eh, nem vagyunk túl a válságon. És nem gondolom, hogy ezekkel az intézkedésekkel eh, le lehet küzdeni a válságot. Legyünk őszinték, itt a küszöbön itt van már a hatalmas vihar, és amit eddig megtettünk az Európai Unióban, kedves kollégák, itt inkább csak olyan kis aprócska intézkedéseket hoztunk meg, amelyek szükségesek voltak, de amelyekkel nem oldottuk meg a válságot. 100 milliárd dollár, vagy adtunk Görögországnak, azután 56 milliót Írországnak, és ebből még nem számolta bele azt a 26-ot, amit az ír bankoknak adtuk. 60, 76 eh, milliárd euróért az EKB eh, kormány kötvényeket, államkötvényeket vásárol fel, és erre továbbra is szükség lesz, mert másodlagos piacon nem eh, lehet, nem léphetnek, tehát folytatni kell ezt az elsőleges piacon való felvásárlást. 100 milliárdot fogadott el az EKB Eh, biztosítékként. Eh, tehát összesen 200 milliárd eurót eh, ruháztunk be az elmúlt hónapokban a válságba, és ez háromszor akkora, mint a, az Európai Unió költségvetése és a legrosszabb még csak most jön csütörtökön, ugye normál esetben emelkedni fognak majd a kamatok egyről 1,25%-ra, amitől lehet, hogy tovább fog romlani a helyzet. Persze fel kell lépni az infláció ellen, de másrészt eh, ez már rontani fogja a helyzetet. Tehát 400 milliárd eurót ruháztunk be, és eh, ezzel nem oldottuk meg a válságot. Azt hiszem, arra van szükség, hogy valóban merész eh, lépéseket tegyünk, eh, és eddig ez nem történt meg. Szeretnék utalni Nord Dwellingre, a holland nemzeti bank elnökére, aki néhány nappal ezelőtt adta ki az éves beszámolót, és kritikát gyakorol az elmúlt heti intézkedésekről. azt mondja, hogy a költségvetési szabályok nem elég szigorúak. A gazdasági kormányzati csomag túl kevés, az euró paktum túl gyenge, mert nincs mechanizmus, ami kikényszerítené ezt és ő mondja, nem én mondom, én csak idézem a Holland Nemzeti Bank elnökét, aki pontosan ugyanazt mondja, amit Trisé is elmondott múlt héten, ugye a pénzügyi felügyelet túlzottan nemzeti alapokon áll. És azt hiszem igaza van volt Mellingnek. És ehhez még hozzátehetnénk több más elemet is. Az első az EFSF és az ESM, kedves kollégák, Nos, ez ugye volt az ideglenes eszköz, illetve a mentési alap, ezek nem tudnak működni, mert az egyhangúsági szabály létezik, ami miatt az egész eurozónának az euroszkeptikus kormányok rabjai és euroszkeptikus politikai pártok rabjai maradnak, hogyha megtartjuk a mentőalap keretében ezt az egyhangúsági szabályt, az egyhangú döntéshozatali szabályt. És végezetül még rendbe kell tennünk az európai bankokat is. A problémát nem oldottuk meg, és a gazdasági fellendülés nem fog beindulni Európában, hogyha mindenek előtt ezzel a problémával nem foglalkozunk. Itt nem csak a pénzügyi eh, válságból származó rossz termékek vannak ott a portfóliójukban, hanem egy eh, csomó eh, olyan kötvény is, amelyek problémás országok, államkötvényei, olyan országoké, amelyeknek minden nap, vagy legalábbis hetente leminősítenek. És én azt kérem, Barúzó úr, hogy ön, és persze Tisé úr is az EKB képviseletében a minél gyorsabban álljanak elő azzal, hogy milyen választ adnak ezekre a kérdésekre. Jó, ez a stabilitási paktum merészebb lesz, a parlament ezen dolgodik. Ez a gazdasági kormányzás most már igazi gazdasági kormányzás, hiszen eddig kormányközi megközelítés volt csak szankcionálási mechanizmus nélkül, és ez nem működött. Ez a múltban sem működött, és a jövőben sem fog működni. Ezért azt hiszem, hiszem, hogy elő kell állni egy olyan javaslattal, hogy a mentőalappal kapcsolatban le kell, meg kell szüntetni az egyhangúsági szabályt. Ezeknek az országoknak és pártoknak adunk ezzel minden hatalmat, akik tulajdonképpen ellenzik ezt a, ezt a rendszert. És az Európai Bank ágazatot rendbe kell tenni, és ez egy Európa, olyan európai mechanizmust kell kidolgoznunk, amivel rendbe lehet tenni a bankokat itt újra fel kell tőkisíteni az európai bankokat, invest beruházásokat kell finanszírozni, amit Schulz úr is követelt, és ugyanakkor a rossz több tagállamnak a, a rossz adósságát le kell építeni. És honnan jöhet a pénz? Csak az eurokötvények piacáról. Ez lehet csak a kiút a válságból, hogyha létrehozzuk az eurokötvények, a eurobonds piacát. És az idő nagyon fogy, nagyon fogy, most már nem az eurókötvényekkel tudjuk megoldani a problémát. Elnök. Most pedig a zöldek képviseletében Daniel Kombendit társelnök úr parancsoljon. Elnök úr, elnök urak, kedves kollégák! Van Rompuy úr, bevallom, hogy Martin Schulz egy kis német dalt idézett. Franciául ez úgy megy, hogy Márki minden rendben van, nincsenek problémák, de ne legyünk rövidlátóak, meghallgattuk önöket, de azért néha az újságokat is elolvassuk. Tudjuk, hogy miről van szó. Nem meséljenek nekünk itt mindenféle kis történetet. Nem azért vagyunk itt, hogy az időnket vesztegessük. Egy dolgot mondanék önnek és Barozó úrnak. Önök mindig stabilitásról, növekedésről, foglalkoztatásról, versenyképességről beszélnek. Ez igaz, de hát mi történik, hogy történik ez az állampolgárok szintjén? inegalitás, igazságtalanság és létbizonytalanság. Ez mindennek a jelentése. És hogyha az EU nem tud az igazságtalanságra és az egyenlőség hiányára reagálni, a létbizonytalanság realitására, akkor az embereknek a versenyképesség valami olyan dolgot jelent, ami rájuk zuhan. Így kell látni a problémát, mert a bank megmentési mechanizmus, ami szükséges, ezt már elmondta, ez az állampolgárok számára azt jelenti, hogy a bankoknak minden rendben van, nézzük meg a hasznukat, nézzük meg a legmagasabb fizetéseket a bankoknál. Hát ez őrültség, hiszen a pénzt elköltik, és ez az állampolgárok pénze, a nemzeti költségvetések pénze, és ez csak az egyenlőtlenségek növekedését szolgálja. A statisztikák azt mutatják az utóbbi években, hogy az egyenlőtlenség növekszik. Hogyha erre a problémára nem válaszolunk, akkor elfordult tőlünk az állampolgár, és mit tapasztal a szélső jobb hullámot, amely egyre erőteljesebb egész Európában, és ennek a hullámnak megvan az oka, nem tudunk válaszolni az egyenlőtlenség, az igazságtalanság és a létbizonytalanság problémájára is. Amíg ezt nem tesszük meg, semmi nem változik. Verhofstadt elmondta, ami számít az állampolgárnak, és amit mobilizálni kell, az egy védelmi alap, de hogyha nincs befektetési alapunk, hogyha nem mutatjuk meg, hogy valóban a gépet újra akarjuk indítani, és eurókötvények kellenek, nem csak védelmi szempontokból, hanem azért, hogy befektessünk, ha nem ebbe az irányba mozdulunk el, akkor az állampolgár semmit nem ért meg, nem érti meg ezt a politikát. És meg kell mondani az igazságot, miért nincs egyenlőség, miért nem lehet néhány szociális intézkedést meghozni Európában, amely az állampolgárokhoz fordulna. Például egy minimális fizetés egész Európában, ami nem ugyanaz lenne mindenütt, de legalább a gondolattal meg lenne Németországban arról beszélünk, hogy gazdaságilag egyensúlyt kell teremteni. De erről a problémáról csak néhány országban beszélnek, Németország képtelen közbe befejezni, bevezetni a minimális fizetést az állampolgárai számára. Ilyen kontextusba kell felvetni a gazdasággenyítást Európában. Ami Líbiát illeti, Martin Schulz jogosan mondta, drámai ez a helyzet. Németország elbújik, más ország próbál reagálni, meg kell mondani, én egyetértek ezzel, de az igaz, amikor most a szomszédságpolitikáról beszélünk, akkor vonjuk le a mérleget a butasságokból, amit a múltból követünk el a szomszédságpolitikában. Milyen kapcsolatokat tartottunk fel Kadafival a bombázások előtt, Kadafival, Benalival, Mubarakkal milyen kapcsolatokat tartottak fenn európai államok. Ezt kell értékelni, a társulási eh, szerződéseket eh, ott számítottak az emberi jogi cikkek? Nem, nem számítottak. Hogyha ezt most nem fogjuk értékelni, mm, az nem jó, mert akkor továbbra is hazudunk magunknak. Öt percet szentelnek a tanácsba egy-egy kérdésnek, eh, vagyis annak, hogy mit nem tettek meg a múltban a földközi tenger térsége érdekében az újságokat olvassuk, jó lett volna, hogyha az Európai Tanács legalább minimális önkritikát gyakorolt volna arról, hogy mit nem tett meg a múltban. És most pedig Japán kérdése. A legnagyobb probléma a nukleáris biztonság és a nukleáris energia, energiával való felhagyás, mert nincsen nulla kockázat a nukleáris téren, hogyha nem hagyjuk fel ezt a technológiát, nincs biztonság. Nem a stressztesztekről van szó, mindig lehet baleset. Lacoste úr, a francia nukleáris biztonság felelőse elmondta, mindez idáig soha nem tanulmányoztuk az, hogy mi történik akkor, hogyha egyszerre több baleset következik be, és ez volt Japánban. Nem egy baleset volt, hanem négy-öt baleset kumulált, és az emberi hibák. Ez okozta ezt a helyzetet. Lehetetlen matematikailag biztosítani ezt a biztonságot, amíg az európaiak nem oldják meg ezt a problémát. Egyik napról a másikra ez nem megy de amíg nem hagyunk fel ezzel a az energiaforrással addig nem lesz biztonság, nincs nulla kockázat. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Most pedig a konzervatívok és reformisták képviselője kapja meg a szót. Köszönöm. A tanács gazdasági kérdésekkel foglalkozott az eurozóna stabilitásával, de jól tudják, hogy az ECR frakcióban a küldöttek többsége olyan országot képvisel, amelyek nem tagjai az eurozónának, és nem csatlakoztak az európaktumhoz. Ez nem azt jelenti, hogy az eurozóna kudarcát kívánjuk, nem. Virágzó Európát szeretnénk felelős kormányokat, amelyek véget vetnek az eladósodásnak, és fiskális intézkedéseket hoznak, ami a pénzügyi fegyelmet fogja eredményezni. Látjuk a kockázatokat, vannak titkos programok néhány tagállamban, néhány politikai csoport megpróbálja ezt a válságot kihasználni és a kompetenciákat áthelyezni, a fiskális harmonizációtól eltávolodni, és új lépések kellenének a fiskális unió, a teljes integráció számára, de mi nem akarjuk ezt az uniót, az ilyenfajta uniót. Ezt 2004 óta mondjuk. Amikor nehézségek vannak, mindig azt hallom, hogy több Európa kell, több közösségi módszer. De én azt mondom, hogy nem, erre nincs szükségünk. Éppen ezek az erőfeszítések hozták a problémákat itt Európának, amelyeket most meg akarunk oldani. Meg kell érteniük, hogy kimerítettük az európai integráció lehetőségeit, 50 évig éltünk így, de most az európai paradigma változott, minél hamarabb erre rájönnek, annál jobb lesz ez az önök számára. Köszönöm. Lothar Biszkinek adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tanácselnöke, bizottság elnöke. Az én frakcióm a tanácsülés eredményeit nem tartja kielégítőnek, ami a gazdaságpolitikát illeti. Amit hallottunk az eredményekről, a célkitűzésekről a gazdaságpolitikában a múlt, egy meghallgatás során a múlt héten megfogalmaztuk, hogy mire van szükség. A neoliberális profit és versenyképességre történő fixációt kellene megszüntetni. Ki kell igazítani a nyugdíjkorhatárt, a biztonságot, Szükség van szerintünk egy demokratikusan legitim és ellenőrzött gazdaságpolitikára van tehát szükség, gazdaság irányításra. Az adó, fizetés és ökodömping a minimális követelményekkel megkerülhető. Hatékonyan kell szabályozni a pénzügyi piacokat, és amely megtiltja, hogy a nyerességet privatizálják, a kockázatot pedig nem szabad, hogy a közviselje annak következményét, ami Líbiát illeti, a déli szomszédságot. Észak-Afrikában, Líbiában az EU tagállamok egy furcsa, tragikomikus helyzetbe kerültek. Néhányan említették, ha megengedik, egy pontot emelnék ki, méghozzá világosan. Gaddafi diktátor a felkelőket, a demonstrálókat az általuk tőlünk vásárolt fegyverekkel ö, kívánja megzabolázni. Ami a szabadságot, demokráciát illeti, annak védelme, hát európai és amerikai fegyvereket használnak a felkelők, a forradalmárok is. Az a kérdés merül fel, mi is a helyzet az etikai kódexel? A fegyverkereskedelme az etikai kódexel, ha kialakulhat ilyen helyzet? Mi is az értelme ennek? Hol támogatjuk a szabadságot, az emberi jogokat, a szociális igazságtalanság ellen küzdelmet, ha konkrétá válik, mint Lampedózában, több száz menekült érkezik Észak-Afrikából erre a kis olasz szigetre. Mi történik ott? Attól tartok, hogy az új szomszédsági politikával, amit kicsit össze elhamarkodottan hoztak létre, hát nem tudom, hogy hogyan lehet megfelelően orientálni ezt a csomagot a partnerországok igényeire. A harmadik pont Japánnal kapcsolatban. Ma délután és holnap lesz vita Japánról, itt is koherensebb európai megközelítés nem ismerhető fel a tanácsi következetesben, ami a stresszteszteket illeti a biztonsági ellenőrzéseket. Nem csodálkozom, hogyha az állampolgárok szkeptikusan azt a kérdést teszik fel, az Európai Unióban miért állunk ki? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Godfrey Bloom, a Szabadság és Demokrácia frakció nevében. Elnök urak, érdekes. Szeretnék visszatérni Líbiára, ha lehet. A politikai osztály, a nagyszerű emberek mikor jöttek rá arra, hogy Kadhafi tábornok úr egy gonosz ember? Mikor jöttök erre rá? Elnök úr, ugye éppen átölelik Kadhafi urat, van egy fénykép. Mikor jöttél rá arra, hogy ez egy rossz ember? Mert el tudom mondani, Lockerbie áldozata is Skóciában az IRA áldozatai az országomban nagyon jól tudták, hogy micsoda egy ember volt ez a Kadafi. Van pénze, van olaja, tehát ugye szemet hunytak felette. Hát most aztán megsüthetik a kis pecsenyéjüket. Mi is a legabszurdabb? A brit miniszterelnök, aki az üres szavakat, ugye szétszette a királyi tengerészetet, a királyi légierőt, a nincsen anyagép hordozó. Egy fantasztikus angol iskolás fiú és sötétben fütyörészik. Az emberek elleni erőszakról beszélünk, a demokráciáról. Az Zimbabvében egy gyilkos um, bohóc uralkodott. De hát ugye nincs pénz, hát nem olyan érdekes tele vagyunk képmutatókkal és nagy üres légbuborékokkal. Köszönöm szépen, Madlena kolléga, a függetlenek nevében. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Barozó úr, most megkapja, amit akar, állandó alap az euró támogatására, és ebből olyan országokat finanszírozhatunk, akiknek üres az állam kasszája. És akkor azt mondjuk, hogy mindent rendbe hoztunk azt hiszem, hogy ez nem fogja megmenteni az eurót ugyanannyira, nem, ahogyan a sparitási paktum sem tudta ezt megtenni. Itt a gyenge és törékeny országoknak adunk kölcsönöket, de honnan jön a pénz majd? Hiszen papíron mindenki kaphat, Írország, Görögország, Portugália is ebből az alapból, de hogy ezeknek nincs pénz ezeknek az országoknak, hogy visszafizessék. Azok az országok, amelyek rendben vannak, például Hollandia, majd hogy ők fizetnek. A holland polgárok fizetik meg a gyenge tagállamok számláját, Görögország, Portugália számláját, az ön hazáját és elnök úr, és ez nem elfogadható. Ez nem szolidaritás, hanem ezzel jutalmazzuk rossz tagállamok, gyenge tagállamok nem megfelelő viselkedését, majd a hollandok, németek, belgák fogják megfizetni ezt a számlát, és nem mit kellene konszolidizálni, hanem ki kell rakni ezeket az országokat az eurózónából. Görögországot, Portugáliát, el kell fogadnia néhány országnak, hogy el kell hagyniuk az eurózónát, Nem oda valók. Köszönöm szépen. Most pedig rátérünk a további hozzászólókra. Werner Langenor, kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, a csúcs találkozó eredménye egy fontos közbenső lépés volt, de a legfontosabb még vár ránk, hiszen a stabilitási növekedési alap rendelkezését sem mindig tartották be, és hogyha most is csak papírom marad, akkor nem osztom tulajdonképpen a két elnök optimizmusát, hogy vége a válságnak. Most jön az igazi próba, hiszen két és fél évvel vagyunk már a Lehman csőd után, és hol állunk most? Két és fél évre volt szükség ahhoz, hogy most az illetékes, ugye biztos, hogy még az utolsó alkalommal elutasította a pénzügyi tranzakciós adót. És ha emlékszem, visszaemlékszem az utolsó ciklusra, ez a parlament az előző jogalkotási ciklusban 12 intézkedést követelt, és az illetékes belső piaci biztos, jó, hogy már nincs a posztján, ő ellenállt ez a valóság. Tehát a bizottság nem él lovasa volt annak, hogy megoldjuk a problémákat. Egyébként a tanácsban is azt tapasztalhattuk, hogy a nemzeti egoizmusok győznek, és a parlament erőltette azt, hogy a az alkotmányváltozásnál történjen valami, de nincs itt jó szép világ Igazat kell adnom Ferhosszát úrnak. A költségvetési konszolidáció túl laza, az Európaktum túl gyenge, és a nemzeti felügyeletek még mindig túl erősek. Hogyha nincs bátorságunk arra, hogy Európát erősítsük, és ezt követeljük a nemzeti kormányokkal szemben, akkor nem lesz észszerű megoldás hosszú távon. És Barozó úr, önt bíráltam akkor, amikor a görög kollégák az én frakciómból a görög program ellen szavaztak. Nos, én alapvetően nem osztom Schulzer véleményét, hogyha egy szocialista kormány fő megbukik, akkor nem mondom azt, hogy ez a bóvomáj valami jó dolog, de Portugáliában az ön pártja a takarékossági program ellen szavazott. Erre nem lehet alapozni Európát. Mindenkinek hozzá kell járulni ahhoz, hogy ez a nemzeti megközelítés ne, ne, legyen, ne ez legyen a jövő. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló pedig Estrella asszony, kettő percben. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Az európai polgárok azt kérdezik, hogy a tanács döntései vajon segítenek-e majd nekik eh, kilábalni a válságból? Nos, sokan gondolhatják azt, eh, hogy eh, jó úton haladunk, jók ezek a döntések, de nem elég ambiciózusak a döntések a, azok, akik Eh, most eh, elveszik a munkahelyüket, azt eh, látják, hogy mindenféle skrupulus nélküli spekulánsok tevékenykednek és a hitelminősítő intézetek sem mindig megbízhatóak. Barozó elnök úr azt mondta, hogy ha egy ország meg tud lenni külső segítség nélkül, akkor jó, ha így jár el, mert ne, mindig drága a külső segítség. Ez volt a portugál kormány védelme. De hát a portugálnak mégis szüksége lesz külső segítségre, de ez a segítség méltányos kamatok mellett kell, hogy történjen. Persze, ott vannak közben a spekulánsok. Nagyon nagy áldozatokat hoztak a portugál emberek, és most ezek az áldozatok árán keletkezett pénz az európai spekulánsok zsebében kötnek ki. Nekünk, politikusoknak Mindenképpen be kell látnunk azt, hogy az euróövezet válságáról van szó az államadóságok tekintetében. Ez alássa a közös valutát, és ilyen módon az egész európai projektet is. Ez egy összeurópai probléma, amelyre összeurópai megoldást kell találnunk, választ kell adnunk. És a válasz a több Európa, nem a kevesebb Európa szembesülnünk kell eh, a kihívásokkal, és a jelenlegi jövőbeni kihívásokra adott eh, választ a múltbeli tapasztalatok alapján kell levonnunk. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót eh, Gulár asszonynak másfél percben. Prezident! Elnök urak! Pozitív képet festettek nekünk a vitákról, erre nem akarok visszatérni, de van egy gondom, amely túllép a technikai részleteken, meg azon, amit önök elmondtak nekünk. Ez az észak-dél közötti szakadék, ami az EU-ban kialakulóban van, halljuk, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy egyeseknek igazuk van, másoknak nem, egyesek jók, mások rosszak, és elfelejtik a kölcsönös függést. Ez súlyos dolog. Egyébként a, mi a bankok kérdését illeti, és ennek kezelését, ebben nagyon sok minden benne van. Egyes északi országok eh, leckét adnak a déli országoknak a felelősséget illetően. De az Európai Tanács elnökének ez a feladata, és Barozó úr, önnek is feladata az, hogy ez a szakadék továbbra is fennmaradjon olyan megoldás kell, ami mindenki számára elfogadható, és mindenki vállaljon felelősséget. Úgy gondolom, hogy az Európai Tanács csak a számokkal foglalkozik, minden vita úgy történik, mint hogyha itt nem lenne igazi világfelelősség, a tanács csak önmagára tekint világméretű monetáris reformra lenne szükség, és itt van az Euróbond javaslat, és nincs más javaslat, ami igazi világpénzét tenné az eurót. Köszönöm, Lambert úr, két percben. Köszönöm. Van Rompuy elnökül az ön személyét és ön munkáját nagyra értékelem, de nem győzött meg engem. Azt mondja, hogy nyugalom, a, mi a munkavállalókért dolgozunk. Amikor versenyképességről beszél ön, akkor miről beszélünk? Csökkentik a fizetéseket, nagyobb a rugalmasság, kisebb a biztonság. Semmit nem mondunk a az erőforrásokkal kapcsolatos produktivitásról, az energia produktivitásáról soha nem fogjuk megnyerni ezt a harcot, hiszen Kínában olyan alacsonyok a fizetések közben. Mi marad Európának a versenyképességből, hogyha ezen az úton haladunk tovább. Azt mondja, hogy nem kell aggódniuk a munkavállalóknak. Ön azt mondja, hogy csökkenteni kell a kiadásokat, de a közkiadások 40% a szociális kiadás, és nem kell nyugtalankodni, és itt vannak a bevételek azután a társasági adóalap. Ez vicc, ez valóban vicc. Ön feltételes módban beszél, és azt mondja, hogy ez a mi feladatunk a bevételeket illetően, és a vállalkozásoknak kell választaniuk, ami az adóval kapcsolatos opciókat illeti. De közben ott vannak a részvényesek a bankok. Ön stressztesztről beszél, de ez is csak vicc. Valóban komolyan akarják ezt végrehajtani? De ki tőkésíti fel a bankokat, a részvényesek vagy az adófizetők? Beszéljünk komolyan, láthatóan nem kell aggodalmaskodni, de közben az elefánt már ott van a szalomban, és közben ott van az ír és a görög adósság. Ön tudja, hogy akárhogy is kerüljük meg a problémát, nem tudják visszaadni az adósságokat, és minél jobban elhúzzuk a dolgokat, annál nehezebb lesz ez a gyakorlat, és igen sokba fog kerülni. Köszönöm. Kellenen úr, egy perc már, 30 másodpercre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor az EU szembenéz egy konkrét problémával, akkor beesik egy csapdába, egy bürokratikus megoldást talál, amely általában aránytalan a probléma súlyosságát illetően. Ez egy olyan hiba, amit ismét elkövetünk a jelenlegi pénzügyi válság kapcsán. Súlyos probléma, fel kell lépni, de nagyon sok javasolt megoldás szerintem inkább káros hatást fog játszani a jövőben, hosszú távon. Többen terveket bevezetnek az állandó gazdaságirányítás intervencióval és ellenőrzéssel, ezek a fő alapelvek. Azt mondják, hogy a megoldás az, hogy először is e, éljünk vissza a meglévő szabályokkal, a 122-es cikkely, amely igazából nem arról szólt, hogy megmentsünk országokat. Remélem, hogy néhány ország elég bátor lesz, és megkérdőjelezem, hogy az Európai Bíróság eléviszi az ügyet. Ami a tagállamokat illeti, valóban korlátozzák a demokratikus választást nagyon sok választó közepén. Ha megnézzük Írországot, mindent megtek annak érdekében, hogy stabilizálja a bankrendszerét, a stabilizáció, amire szükség van bankok és intézmények részéről más tagállamokban, nagyon is kiderülne, hogy nem tették meg. És hát mi is a jutalom? Hát meg kell növelniük a társasági adó ö, szintet, annak érdekében, hogy más országban felfújt adórendszereket kövessék. Ez igazságtalan és nem demokratikus elnök asszony, köszönöm. Köszönöm szépen, de Brón asszony egy perce kapja meg a szót. Micsoda gondolatok vezérlik a bizottságot, a tanácsot? Miért hiszik azt, hogy az Írországra kivetett korlátozások milyen hatással lesznek? Az ilyen politikák be, végrehajtása mivel jár? Ezen politikák eredménye, amelyben megállapodtak a tanácson ülésen, az emberek jóléti rendszerét teszi tönkre. A tagállamok nem tudnak gazdasági növekedést produkálni. Amit Írószágra kiróttak, korlátozásokat, megszorító intézkedéseket az IMF által, súlyos csökkentést jelent, munkahelyek elvesztését és a közszolgálatok csökkentését is jelenti. Az ér adósság terhét nem lehet viselni, hogyha mások nem segítenek. Kudarcot vallunk. Köszönöm szépen, Cavella kolléga. Egy perc, 30 másodperc. Tisztelt elnök úr, az Europlus paktum célja, hogy elősegítsük az európai versenyképességet. De hogy érhetjük el a többletértéket, amikor a munkerőpiacunkat ö, ö, a legális migráció sújtja, és amikor az európai termékeket hamisítványok váltják fel keletről. Azt hiszem, hogy minél előbb rájövünk arra, hogy mi okozza a problémát, és mielőbb megvédjük a termékeinket, annál jobb lesz a helyzet. Elnök úr, azt javaslom önnek, hogy meg kellene építeni a beazonosítást. A gazdasági és földrajzi határokat meg kell határozni és meg kell védeni az Európaktumon belül, mert különben nem tudunk elérni egy versenyképes Európát, egy nagyon is agresszív, rivalizálódó globális gazdaságban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig megaszom a szót Frank van Heke úrnak másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. A Libia válság azt hiszem nagyon jól illusztrál több dolgot. Először is teljesen hiányzik a komoly európai geopolitikai stratégia, amelyel garantálhatnánk az európai érdekeket. Ez a szomorú valóság. És most ennek ez az első következménye már az, hogy E, sárközi belpolitikai agendája egyfajta e, Falkland szindrómát e, élesztett fel megint, és itt ebben a teremben és itt a félkörben nagyon jogosan szólunk Kadhafi abszolút hatalma ellen, de emlékezünk arra is, hogy a líbiai diktátor mellett azért sokan fényképeztették le együtt magukat, és támogatták a katonai diktatúrát. Persze most könnyű Kadafira, könnyebb Kadafira lőni, tenni, mint választ adni azokra a hatalmas kérdésekre, amelyek felmerülnek. Először is a felkelők egy nagyon heterogén klubot jelentenek. Néhányan mentálisan még nem felelnek meg az európai normáknak, középkori mentalitással rendelkeznek, és most ők a kapnak fegyvereket, lehet, hogy további káoszba lökik az országot. Ezzel emlékezünk, mi történt Iránban a sah megmutatása után. Itt nagyon látható volt, hogy a saját külső határainkat hogyan tudjuk védeni. Itt a migrációs inváziókra kell számítanunk, és erről senki nem beszél, pedig ehhez is nagyon ütőképes európai politikára van szükség. Portman asszony kap szót kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, az utolsó Európai Tanács olyan döntéseket hozott, amelyek egy éve még elképzelhetetlenek voltak. És ezért Van Rompuy elnöknek és Barroso elnöknek szeretnék teljes szívemből köszönetet mondani. Ez egy fontos lépés, de még nagyon nehéz után előttünk, hogy helyreálljon a bizalom az Európa és a gazdaságunkba vetett bizalom, hogy kilávaljunk a válságból, legyen növekedés és javuljon a foglalkoztatás. Ez a parlament társ jogalkotó e, ezen a területen a gazdasági irányítás erősítésével kapcsolatban. És szeretnénk e, több ambíciót látni. A parlament éppen ezért e, majd a következő időszakban tárgyalásokat folytat majd önökkel. Szeretnénk egy erőteljesebb monetáris politikát, amelyek az Európai Bizottság javaslataira épülnek. Több kollega hozzászólt már, és hallottuk tőlük, hogy egy erőteljesebb stabilitás és növekedési eh, paktumot szeretnének eh, fordított eh, szavazati struktúrával. A gazdaság politikai koordináció kicsit messzebb megy, mint az Európaktum, hiszen az EU, a 2020-as európai stratégiában a szociális piac gazdaság elveit rögzítettük. Ennek alapján szeretnénk nagyobb növekedést, több munkahelyet a polgárok számára. És Barozó erről is beszélt, ezeket a célokat természetesen kitűzzük a nemzeti reformprogramokban is, és javaslatokat fogunk kidolgozni. Ön azt mondja és kihangsúlyozza, hogy a megegyezés érdekében június 19-éig kellenek megszületni, hogy arról hogy lehessen majd szavazni az egész csomagról. A tanácsot is fel kell készíteni, hiszen máskülönben lehetetlen lesz júniusra megállapodást elérni. Köszönöm szépen, Wortmann Kohl asszony, most pedig de Rossa úr kapszott kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány őszinte kérdést kell feltennem az európai kvartetnek, vagy a trojkának, plusz a tanácsnak. Komolyan gondolják, hogy meg lehet menteni az euróvezetet és az európai projektet. Lejárult lezárultak a bank stressztesztek, nagyon pessimista forgatókönyv valósul meg Írországban. Mindenkit meglepett Írországban az, hogy eh, az írbankok, illetve az ír központi eh, banknál nem lesznek igazán eh, szankciók és herkatok. Nos, hosszú távon, középtávon mik az elképzelések? Mit akar Sárközi elnök és Merkel asszony Írországgal a mentő csomag a kamataival kapcsolatban miért nem voltak hajlandók csökkenteni a kamatokat? Miért blokkolják a, az euró kötvényeket, illetve a tranzakciós adó bevezetését az európai tagállamok? A rövid válasz arra, hogy csak rövid távon választási megfontolások vezetik az európai politikusokat. Az európai eh, válság, az írválság az európai válság része, és hogyha Írország bukik, akkor eh, ez, eh, ez nem csak ez Európát és kudarc felé fogja nyomni. Kritikus a helyzet Írország és Európa számára egyaránt, és most képzelőre, fantáziára, vízióra van szükség Írországgal kapcsolatban is. És figyeljenek oda, amit mondok. Írország ugyanolyan demokrácia, mint Franciaország, Németország vagy Finnország, és az emberek akarata irányítja az országot. Az ír választópolgárok nagyon súlyos takarékosság intézkedéseket fogadtak el, és azt kell látni, hogy Európa valamit akar segíteni nekik, máskülönben el fog tűnni a tolerancia Írországban. Köszönöm szépen, most pedig Haglund úré a szó másfél percben. Köszönöm szépen. Elnök asszony, ha megengedi valami pozitívat mondanék kezdetben. Most alapvetően a tanácsi következetések kapcsán a problémákkal foglalkozunk. De azért vannak pozitív eredmények is, hiszen a makrogazdasági irányítás bevezetése kerül. Az ír kolléga kifejtette, hogy milyen gondjai vannak ez azzal függhet össze, hogy még nem sikerült bepillantani a makrogazdasági részbe. Nem is lehet még, azt hiszem, de szerintem ez a csomag, amit elfogadtak, jó irányba visz minket. De vannak aggodalmak még. Úgy tűnik, hogy a gazdaságirányítási kultúránknál nem minden változott meg bizonyos politikai megállapodásokra is szükség van. Mindent nyíltan kell végrehajtani. Ha a határozathozatali kultúra nem változik a tanácsban, akkor attól tartok, hogy nem tudunk tovább lépni. Nem fogunk mindig helyesen dönteni. Azt hiszem, hogy jók az indítványaink, jók a bizottság javaslatai. Egyszerűen a megfelelő kultúrát kell megtalálnunk ahhoz, hogy megtaláljuk a jó megoldást. A tanácsi csúcson ugye Finnország kicsit nehézkesen viselkedett, ami a stabilitási mechanizmust illeti, hát nagyon sajnálom, hogy Finnország egy kicsit megmakacsolta magát, de szerintem jó bizonyíték arra, hogy új kultúrára van szükségünk a tanácsban. Most pedig Hefner úr kapja meg a szót. De nem látom itt a teremben. Akkor Simánszki kolléga egy percre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az új pénzügyi építmény az Európai Unióban ugye azon alapul, hogy felülvizsgáljuk a költségvetést. Mm, egészséges a költségvetés, aztán pedig egészségtelenül korlátozzuk a tagállamok kiadásait. Kételkedem abban, hogy az eurozónabeli országok készek, képesek arra, hogy közösen korlátozzák magunkat. Ha már a múltban nem voltak erre képesek, hogy lennek most? Az, hogy egységesítjük a társasági adó alapot, ez egy olyan lépés, amely csak irányban, egy irányban halad. Az Európai Unió belüli versenyképességet csökkenti, megszünteti. A franciák azok főleg, akik Írországtól azt kérik, hogy csökkentsék az adót egyértelmű, hogy ezt miért teszik. Ami, amit itt csinálnak, ez a válság megőrzésére a recept. Köszönöm szépen. Azok a kollégák, akik most kérnek szót a spontán felszólalók során, már eddig is 20 kértek szót, nem hiszem, hogy elég időnk lesz a spontán felszólalókra a szavazás előtt. Nyilván azért jelentkezhetnek. Most Murphy úr egy perce kapja meg a szót. You, Köszönöm, elnök asszony. Barroso úr január 19-én Joe Higginsnek válaszolt, és azt mondta itt nekünk, hogy Európa készen áll arra, hogy Írországot támogassa. Az új Finegél munkáspárti kormány a bankok érdekében lép, és Látjuk, hogy az ír munkásosztályt kényszerítik arra, hogy támogassa az európai bankokat, spekulátorokat azért, hogy a veszteségekért eh, kárpotolják őket. Ez eh, olyan kísérlet, hogy eh, további lefaragások legyenek. Több százmillió eurót fizetnek a munkavállalók azért, hogy a válságért fizessenek a szerződésben változtatások voltak, és végül is nem lesz népszavazás Írországban. Mi referendumot, népszavazást követelünk a megszorítási intézkedésekkel kapcsolatosan Írországban. De Rossi úr, kedves kollégák, Három nagyon fontos kérdés hangzott itt el, a nukleáris katasztrófa Japánban, a pénzügyi válság Európában és az észak-afrikai országok helyzete. A lakosságot ezt igen keményen érintette, és nem tudjuk a kereskedelmi megállapodások revidiálását elfogadni, hiszen ez káros a vállalkozásaink számára az, hogy véget ért a válság, ez utópia, kell egy beavatkozási csomag, ami segíteni fogja a tagállamokat abban, hogy biztosítsák az eurozóna stabilitását. Támogatjuk az administratív terhek, a bürokrácia könnyítését, harmadik országokkal való kapcsolatok javítását, de ennek feltételei vannak. Ami az észak-afrikai országokat illeti, az EU nagyon rosszul reagált erre a helyzetre, mindenki autonóm módon reagált, és Eston asszony nem megfelelően lépett fel. Végül az EU magára hagyta Euró, Olaszországot az illegális bevándorlók terén. Martini úr, egy percben. Köszönöm, elnök asszony, az aggódó európaiak egyre több félelemmel birkóznak. Két téma van, amely megmozgatja őket nem elég következetes az euróválság és a gazdasági válság megoldása. Továbbra is úgy van, hogy a tanács és a bizottság utána kullog az eseményeknek. Nézzenek már a valósággal szembe. Csökkenteni kell az adósságot Görögországban és Portugáliában is. Ezt nem lehet megkerülni. Mik, minél később foglalkoznak ezzel a kérdéssel, annál költségesebb lesz, nem csak pénzügyi, hanem hitelességi szempontból. Az európai projekt hitelességét tesszük kockára. Ami Görögországban történik, érzelmek kavarodnak, ott voltunk a helyszínen delegációval, az alaphangulat, az EU a hibás, mondják a görögök, mert nem megfelelően kommunikálnak, és nem tették meg a szükséges lépéseket, amelyeket ma már látunk. A második téma az atomerőművek, amit ott előkészítenek stressztesz címén, csak akkor lesz értelmes és hiteles, és elállítja helyre a bizalmat az európai közösségben, ha a stressztesztet valóban szigorú feltételek szerint állítják össze, ha valóban független szakítőket vannak be, és ha valóban az eredmények, a folyamat valóban világosan mindenki számára hozzáférhető lesz. Most pedig Mauro úr, kettő percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt bizottsági elnök úr, tanács tisztelt elnöke. A politikai látás módom olyan, hogy az érdekeket és az ideákat, az eszméket mindig szeretem kibékíteni egymással. Itt viszont a kormányunk tulajdonképpen csak az érdekeinket képviseli, és senki nem áll ki már az eszméinkért. Ami mindig nagyon megérint engem az az, hogyha azt látom, hogy milyen játék folyik itt, és azok, akik az eszméket védik, azok hogyan játszanak ebben a játékban. Mestan azt, hogy itt volt a parlamentben nem régen, mi azt követeltük, hogy a tanács és a bizottság tegyen javaslatokat arra vonatkozóan, hogy ismerje el az EU az átmeneti libiai tanácsot. Erre azt mondta Eston azt, hogy ez nem az ő kompetenciája. Tegnap itt volt Malmström biztos asszony, és a migrációs áramlatokról beszélt, ő azt mondta, hogy nem lesz meg a többség egy szabályozásra a tanácsban. Hogy lehet tehát az érdekeket az eszmékkel összekapcsolni, hogyha azok, akik játszanak a nevünkben, azok nem hajlandók játszani, és túl nem, nincs annyi pénzük, hogy megfizessünk egy jó kapust. Itt azt hiszem, hogy látnunk kell azt, hogy kik itt a csatárok, a parlament, a bizottság, és ön is, Van Rompuy úr, hiszen ön képviseli az Európai Tanácsot, de nem csak az érdekeket szabad, hogy képviselje, hanem ön a tanács megtestesítő, szimbolikus alak is, aki az eszméket is meg kell, hogy testesítse. Jó, most már történjen valami, hogyha ön csatár, akkor lőjön végre gólt. Köszönöm szépen, most pedig Gajtjéri úri a szó kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kétségem sincs afelől, hogy egy állandó európai stabilitási mechanizmus létrehozása fontos eh, lépés. Ezzel tudjuk a politikai céljainkat eh, alátámasztani és a közös valutát megvédeni. Persze lehetnek fenntartások a módszerrel kapcsolatban, a kormányközi módszerrel kapcsolatban, de hát végül is eh, a célra kell koncentrálnunk, eh, megfelelően megfelelő struktúrákat kell kialakítani, az, és az európai intézmények együttműködését biztosítani kell. A tanács határozza meg a szabályokat, amelyek mentén működik majd ez a mechanizmus, és a bizottság dolgozza ki a javaslatokat. Az azonban nehezen képzelhető el, hogy azt mondanánk, hogy elég jó az eredmény hiszen az európai gazdasági kormányzás vagy gazdaság irányítás kapcsán még mindig nem jutottunk el oda, hogy a betegség kiváltó oká ellen próbálnánk fellépni. Hogyha meg akarjuk gyógyítani a betegséget, de ezt úgy tesszük meg, hogy az egyik oldalon a hiányokat ugyan akarjuk csökkenteni, de hagyjuk, hogy a bankok ugyanúgy működjenek tovább, mint eddig, hát akkor ez illúzió, hogy megoldás lesz. A válság ugyanolyan veszélyes marad, sőt a stabilitást veszélyeztetjük, hogyha a tünetek, tüneti kezelést alkalmazunk, és nem a betegség okait akarjuk megszüntetni. Jó, versenyképességet akarjuk erősíteni Európában, de milyen modellt akarunk? Nem alkalmazhatunk olyan modellt, ami csak a kiadások csökkentésére épül. Ha a külvilág vele eh, felé eh, versenyképesek akarunk lenni, nem elég az exportot növelni, hanem a belső keresletet is erősíteni kell és azután persze takarékosságra szükség van, de hosszú távú célokra is szükség van. Szükség van a pénzügyi tranzakciós adóra és olyan költségvetési politikára, amely megérdemli ezt a nevet. Állami beruházásokra van szükség, amelyek elindítanak sok magánberuházást is, és így kell eljárnunk. Sharon Bowles képviselő. Colleagues. Elnök asszony kollégák, az Euró Plus Paktum hasznos lehet de nem kell mentségül felhasználni, azért mert a jóalkotási csomagnak gyenge pontjai vannak. Az egységes piac mellett elköteleztük magunkat, az EU versenyképessége mellett, és éppen ezért az eurozónát üdözödjük, de az egységes piaci kezdeményezések a szerződésen belül kell, hogy történjenek. Ami az ISM mechanizmust illeti, és a rugalmasságot, ez két és fél, három százalékos kockázati prémiumról beszél. Ezek a, a, a mechanizmusok ne a pénz halmozást szolgálják több tagállamban bankokat támogatják, és látjuk, hogy Írországban is az adófizetők támogatják a bankokat. Még a bankválságot nem sikerült megoldani. Még Németország sem tökésítette újra saját bankjait, és nem ismerte el a toxikus eszközöket. Látjuk, hogy mi történik az EU-ban és mindenütt a világon. Lehetővé teszik a csendes részvételt, mint alaptőkét. Egyébként, ha ezek a lépések nem történnek meg, a stressz tesztek nem lesznek sikeresek. Ön azt teheti, hogyha a kockázat prémiumokat kölcsönbiztosítéként kezelik, ha csak egy utó haladunk, akkor ez nem fogja megmenteni sem az eurót, sem a piacokat. Köszönöm, Hefner képviselő, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, tulajdonképpen nem feladata a politikának, hogy bankokat mentsen eh, meg az adófizetők pénzén, vagy mesterséges likviditást eh, teremtsen. A politika feladata, hogy a kereteket eh, olyan helyes módon határozza meg, alakítsa ki, hogy ne következzen be ilyesmi most csak rosszat tehet a kormány, mert évtizedekig a helyes intézkedéseket elmulasztotta megtenni. Azt hiszem, láthatjuk, hogy megint csak rossz eszközökkel, rossz úton járunk, és rossz keretek között, hiszen megint a szerződés kereten kívül akarunk lépni a közösségi módszer módszert nem alkalmazzák teljes mértékben, és megint a top-down, a fentről lefelé módszert alkalmazzák, ami nem biztosít megfelelő legitimációt és ellenőrzést. És rossz eszközöket alkalmaznak, hiszen az adófizetőktől veszik el a pénzt ahhoz, hogy bankokat, illetve azokat támogassák, amelyek spekuláltak különböző banki termékekkel megint csak azokkal, azok kapják az adófizetők pénzét, akik hosszú távon profitáltak a spekulációkból. Ezt a politikát nem erősítjük, hanem gyengítjük, a magán vagyonokat mindig védjük, és az államkasszát nem kívéljük, ez csak tüneti kezelés lesz, nem igazi megoldás. Köszönöm szépen, most pedig Van Dalen úr a szó egy percben éveken keresztül olyan költségvetési politikát folytattak a tagállamok, a hatalmas adósságokat halmoztak fel a gazdasági növekedés érdekében, és most elolvadt a gazdasági növekedés. Itt egyre a hozzáadott értéket próbáljuk most megmenteni. De az válságot most új adósságok felhalmozásával akarjuk leküzdeni. Az Európai Központi Bank milliárdokért vásárolt fel Portugáliától Írország, illetve Görögország állam kötvényeit. És most ezeket az országok éveken keresztül nagyon kemény és hatalmas növekedés kell, hogy produkáljanak ahhoz, hogy kik mászanak az adósságból. Ez nem fog sikerülni, elnök úr, hiszen a gazdaságuk csökken, tovább zsugorodik, és egyértelmű úton mennek a csőd felé a csődbe jutott országok azonban továbbra is használhatják az eurót, és az adósságuk tíz év múlva még nagyobb lesz, mint most. Köszönöm, most pedig Figueredo asszonyi a szó egy percben. Köszönöm, elnök asszony ijesztő és nagy felismerés, amikor azt látjuk, hogy a tanács, a bizottság nem veszi figyelembe a komoly szociális válságot, amelyel több ország küzdik, főként az eurózónában. Milliók szenvednek a szegénységtől, és több mint 20 millió ember igen alacsony bért kap, és bizonytalan munkaszerződéssel dolgozik, közben a pénzügyi csoportok profitja növekszik. 5 millió munkanélküli van. Legtöbb fiatal vagy nő, nincs megfelelő jövőjük, jövőképük, hogyan tudnak így hozzájárulni az országok jövőjéhez. A tanács ismét a gazdasági pénzügyi csoportok érdekeit védte, politikai hatalmat centralizálta, és néhány kézbe összpontosította a gazdasági hatalmat. Mindezt azért a válság nevében, hogy még több legyen a kizsákmányolás, és egyes országok még többet szenvedjenek, mint Portugália. Bafton úr, elnök asszony, központosított szabályozást tart fontosnak a tanács a gazdaság lendítése, felendítése érdekében. Több éves konszolidációs, konszolidációs tervekről van szó bizonyos időhatáron belül, de bizonyos kötelezettségeknek nem tettek eleget az országok. Az EK problémáit külön kell megoldani az Egyesült Királyságról van szó. Ott van Görögország, Írország, szükségük van segítő csomagra. Lisszabon nem hozta meg a megfelelő intézkedéseket. A tagállamoknak tenniük kell valamit, azon tagállamoknak, amelyeknek nagy a deficitjük. Mi lesz a migrációs áramlatokkal? A tanács azt mondja, hogy a szabályozói terheket csökkenteni kell. Közben egy sor rendelet született, például meghosszabbították az anyossági szabadságot, stb. Ezek nem megfelelő intézkedések voltak. Köszönöm szépen, elnök asszony! A tanács három égető problémával foglalkozott, az EU döntések azt hiszem a valóságtól eltávolodásról számolnak be. Több száz milliárd euró a védőhálóból ki lesz már akár és nem lesz majd mit adni. És hát igazából a kárhozat, kárhozatra ítéltetnek az adófizetők Európában. A stabilitási mechanizmus kudarcáról nem akarnak szólni. Mindenki számára nő a kockázat. Nem tudom, hogy a Kadáfi miniszter ellen lévők, tehát az ellenzék valóban mit is szeretne elérni. Meg kellene határozni <clears throat> a líbiai forradalmárok vezetője, sok éve keresztül CIA ügynök volt. Ezt meg kellene néznünk, hogy a líbiai ellenzék terén mi is a helyzet. Nagyon fontos, hogy a brüsszeli valóságtól való eltávolodáson felülemelkedjünk. 20 éves rendeletet nem lehet úgy módosítani, hogy a rágyoklip hulladék sugárzási határértékét nem módosítanánk. Most pedig Lamassur úr kapja meg kettő percre a szót. Egy vagy kettő? Kettő. Köszönöm. Tisztelt Európai Tanács elnöke, tisztelt bizottság elnöke, tisztelt asszonyom. Gazdasági szempontból bravo, gratulálok az eredményekhez. Meg kell érteni, hogy ez problémához vezet. Nyilvánvalóan el kell fogadni ezt a döntés politikailag. Két szinten is el kell fogadni. Az első szint a tagállamok között. Nekik maguknak kell elfogadni. Ez a folyamat az Euro Plus paktum kormányközi megállapodáson alapul, egy tagállam kezdeményezte. Ez a legfontosabb. Egyszer, oké, okay, rendben. De ha több egymás követő évben a politikai útvonal ugyanaz, az a kockázat áll fenn, hogy nagyon sok nemzeti feszültség alakul ki. A német kancellárasszony gyakorlatilag Dublin, Dublin, eh, Dublinban eh, sem üdvözölték, sem Aténban nem gratuláltak neki. Nagyon fontos az autentikus európai megoldás. Nem közösségi, de európai út kell. Ezt fogadta el eh, módosítóiban a parlament, Juncker úr, van Rompuy úr, örülök, hogy elfogadták ezeket. Második szint. A közvéleménnyel kell elfogadni minden tagállamban ezeket az intézkedéseket. A pártok, amelyek ellenzékben vannak országainkban, ők hogyan viszonyulnak ezekhez a politikai orientációkhoz, amelyekről nem kérték ki véleményüket. Nézzük meg, hogy mi történt tegnap az ír választásokon. Nézzük meg ma a portugál választási kampány kérdését. Csak úgy lehet ezeket az ajánlásokat legitimé tenni politikailag, és garantálni kell, hogy a tagállamokat az első naptól kezdve kérdezzük meg. Tehát a tanácsi következtetések nem említik az Európai Parlamentet ugyanabban, mint a szociális partnereket vagy a civil szervezeteket. A kockázat sokkal nagyobb annál, új dimenziója ez az európai eh, demokráciának, nagyon fontos, hogy a döntéshozatalnál fedezzük fel ezt az új dimenziót. Köszönöm szépen, Bulman úr, kettő percre. Elnök asszony, tanácsos bizottság azt javasolja, hogy konszolidáljuk a költségvetést, az állami költségvetést. Igazuk van. De mi azt mondjuk, ha megnézzük, hogy ez hogy is működik, és hogy működhet, hát a iskolákat zárnak be, tanárokat bocsájtanak el, kutatókat, az ajtó eljállítanak, a közszférában csökken a befektetés, ugaron hever, parlagon hever minden. Barozó úr, ezt akarja? Nyilván azt mondja majd, hogy nem ezt értette ez alatt. Máshol kell csökkenteni a kiadásokat. És hol csökkentsük, kérem szépen? És a kérdésem a következő. Ha azt gondolja, hogy máshol kell csökkenteni, akkor a szövegek, amelyeket nekünk odaadnak a gazdaságirányítási csomagban, miért nem képesek ezek a szövegek különbséget tenni a között, hogy egy ország páncélozott járműveket vásárol, vagy fegyvereket, és egy összeomlás veszélynek kitett gazdaságban investál, vagy egy modern energiaellátó rendszerbe fektete be. Vagy például a gyermekei nevelésébe, fektete be. Romano Prodi azt mondta, hogy ezek a szövegek buták, és igaza van, mert nem differenciáltak. Tehát ezeket a szövegeket ki kell javítani, mert különben nem lehet észszerűen irányítani Európát, ha ezt a tehát nem tesszük meg. Az utolsó kulcskérdésem, a bevételek honnan jönnek? Hogyan lehet együtt kinőnünk a válságból? Nem tudjuk magunkat ki spórolni a válságból. Ami a pénzügyi tranzakciós adót illeti Európában, ahogy ezt a ház nagy többsége lefogadta, ezt fogadjuk el. Adjunk már Európának egy esélyt. Ne jó szavakkal töltsük el az időnket. Még egy Köszönöm szépen. Most pedig Krinc úr kap szót másfél percben. Tisztelt elnök urak, figyelmesen hallgatva önöket, azt gondolnánk, hogy minden rendben van, megmentettük az eurót, megszületett az új stabilitás stabilizációs mechanizmus, és minden rendben van. Pedig nem szabad megfeledkeznünk a kiinduló pontról, ami a válságot okozta, az elszabadult adósságállomány, a gazdaság háttérbeszorítása, a folyófizetési mérleg egyre nő, és ezt valamiben meg kell finanszírozni. Az új stabilitási és növekedési paktum feltételeit a legjobb akarat mellett sem tudja teljesíteni sok állam, mert ez teljesen eltorzítaná, összeomlás szélére sodorná a reál gazdaságot és azért, mert az EU pénzügyi segítség biztosítása tulajdonképpen újabb lazasságot eredményez majd ezért a gyakorlatban könnyen ilyen helyzetbe kerülhetünk. Ezek a döntések egyfajta alkudozáshoz vezetnek majd, amit a múltból is jól ismerünk. Nem kötelezőek ezek az intézkedések, és igazából nem elég erőteljesek ahhoz, hogy igazi reformokat indítsanak el a reálgazdaságban. Az okokig kellene eljutnunk. Az ESM-mel tulajdonképpen most egy tartós eszközt hoztunk létre, amely feneketlen hordóként működhet, mentőalapként, és azok az országok, amelyek ebbe befizetnek, egyre csalódottabbak lesznek, és egyre, eh, keves, egyre jobban csökken Európa elfogadottsága. Köszönöm szépen, most pedig Epping úr kap szót egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Egy személyes kérdést szeretnék feltenni Van Rampai úrnak. A líbiai háború folytatódik, és látjuk, hogy a líbiai vezetők és az európai vezetők nagy barátként üldögölnek együtt. Van Rompuy úr, önt én úgy ismerem, hogy integritással rendelkező ember a politikában is, és mindig koherensen lép fel. És ezért egy kérdésem van a fényképekkel kapcsolatban. A Lokerbi után hány és európait fényképezte, európai politikus fényképezte le magát ezzel a líbiai gyilkossal? és most, most attól, hogy ön elnök lett, hogy most más tisztséget tölt be, ez mind feledésbe merül. Azt hiszem, kérem, hogy két lábbal maradjon a földön. Európának a szabadság oldalán kell állnia. Ennek a projektnek a lényege a szabadság, és most jön Barózó úr, aki tényleg korábban nagyon barátságosan viselkedett Kadafi úrral, most, ahogy cselekszik, az nagy csalódással tölt el engem. Köszönöm, most pedig Hökmárk a szó kettő percben. Köszönöm, szépen, elnök asszony. Eddig a válsággal foglalkoztunk, de most már foglalkoznunk kell azokkal az alapvető problémákkal, amelyek a válságot okozták. Ezek a hatalmas deficitek, a az állami államháztartási hiányok, és ezzel a problémával kell foglalkoznunk, meg kell teremtenünk az európai gazdaságok hitelességét, ne csak mindig célokról beszéljünk hiányzik, nem elég a versenyképesség, nem elég a gazdasági növekedés Európában. És ezek a fő feladatok, amelyekkel foglalkoznunk kell, hogyha e, le akarjuk küzdeni a szegénységet, jólétet akarunk, munkahelyeket, itt e, a tagállamoké persze az elsődleges felelősség, át kell alakítaniuk az államháztartásukat, a e, szociális biztonsággal és a gazdasággal egyszerre kell foglalkozni, miközben csökkentik a hiányt és meg kell reformálniuk a munkaerőpiacot ugyanúgy, mint a piac más részeit, több lehetőséget kell a KKV-k számára biztosítaniuk. Ezt kell megtenniük a tagállamoknak, sőt, ennél sokkal többet de nézzük meg azt is, hogy mit kell tenni az Európai Uniónak. Ugyanígy készen kell állnunk arra, hogy az Európai Unió költségvetését átalakítsuk, ugyanúgy, ahogyan ezt elvárjuk a tagállamoktól. Meg kell határozni a prioritásokat, növekedés, beruházások, kutatás, tudomány és nyitott piacok és biztosítanunk kell azt is, hogy megreformáljuk az európai piacokat. Az európai gazdaság 70%-a a szolgáltatási ágazat, és a szolgáltatási irányelv mégis elég korlátozott. Az európai gazdaság jövője a szolgáltatási ágazatban és a tudás alapú gazdaságban rejlik. Éppen ezért olyan javaslatokat kell kidolgoznunk, amely lehetővé teszik, hogy az egész belső piac piac hát, tudás alapú gazdaságá alakuljon át, és ebben vezetők legyünk a világon. Köszönöm szépen, most pedig Perez asszony kettő percben. Köszönöm, elnök asszony. Elnök urak, a válság után a világversenyben az EU-nak mi a legjobb fegyvere? Önök maguk mondták el, az unió számára a stratégia, a 2020-as stratégia. Ha megnézem, hogy mit tettek gazdaságirányítás terén, akkor úgy érzem, hogy itt mindenképpen ellentmondás van. Mert ha megnézzük a stabilitási paktumot, a gazdaságirányítást, önök most a koordináció stratégiájáról a felügyelet stratégiájára térnek át, ami azt jelenti, hogy a washingtoni konszenzust átalakítják brüsszeli konszenzussá. Önök strukturális reformokról beszélnek a fizetés csökkentéséről, a nyugdíjkorhatár kitolásáról. Én igazi strukturális reformokról beszélnék. Arra van szükség az állami befektetésekre, az oktatásban. Tudni kell, hogy a Lisszaboni stratégia időszakában a tagállamok fele csökkentette az oktatási költségvetését. Szankciókat bevezettek e miatt? Tudják-e, hogy az EU soha nem fogja a 2020-as stratégiát megvalósítani, hogyha a jövőbe való befektetéseket kölcsönösen nem végezzék el, hogyha a közkiadásokat csökkenteni akarják a tagállamokban. Önök másképpen tekintenek bizonyos kiadásokra, vagyis olyan helyeken, ahol a tőkésített nyugdíjrendszert vezetik be, ez tetszik önöknek, viszont nem figyelnek oda az oktatási ruházásokra. Amikor az írországi helyzetre nézek, akkor van nekem itt egy megdöbbentő dolog. Napról napra bankokat akarnak megmenteni, közben az írek pedig eh, elfordulnak, és nem ilyen EU-t akarnak. Inkább az, EU, az ír eh, állampolgárokat kellene megmenteni, és nem a bankjaikat. Majd pedig a bankok megmentésére stresszteszteket találtak ki. Mindig, amikor van valamilyen eh, nehézség, akkor stressztesztet vezetnek be, az atomenergia és a bankok számára is ilyen stresszek vannak, és lehet, hogy holnap majd a bizottságot kell stressztesz alá vetni. Lehet, hogy ezt fogjuk majd javasolni. Szeretnénk egy olyan bizottságot, amely kezdeményez. Ha megnézem az Európai Központi Bank véleményét, akkor úgy érzem, hogy azzal foglalkozik, ami nem is a mandátumába tartozik, vagyis a fizetésekkel foglalkozik, és nem pedig az állami beruházásokkal, és mindazzal, ami a mandátuma része ami pedig a pénzügyi tranzakciók adóztatását, az euróbondokat illeti. Elnök úr, most már jó lenne, hogyha meghallgatná a parlamentünk javaslatait. Az elnök közbeszól, lejárt az idő. Ek képviselő másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, svédül beszélek. A miniszterelnök tanácsa a legutóbbi kérdésnél szólt a biztonságról, az atomerőművek biztonságáról és az európai reaktor biztonságáról. Ez olyan téma, amely tárgyalások alapját képezi a parlamentben is, és ahol egy állásfoglalást készítünk, amelyet csütörtökön megszavazunk. Európai polgárként azt gondolom, hogy nagyon sokan azt gondolták volna, hogy a stresszteszt természetes része az európai atomerőművek biztonságának. Már évtizedek óta kellett volna ezzel foglalkozni, de hát nem ez volt a helyzet. A következetésekben található megoldás javaslat túl gyenge, nem csak a technikát, nem csak a földrajzi elemeket kell vizsgálnunk, hanem a biztonsági kultúrát is tesztelni kell, és a sok-sok kockázatot. Gondoskodni kell az átláthatóságról, és az el nem képzelhet, hogy ezen a területen a kormányok, a nemzeti hatóságok magukat vizsgálják felül. Ezt független szakértőknek kell megtenniük és mindent közé kell tenni. Nagyon fontos az átláthatóság, bepillantás kell nyújtani a bizottságnak is, csak így lehet hitelesen alakítani ezt a technológiát. Az intézményes struktúrákat is újra kell tájalni. Az intézmények olyan régiek, mint az Európai Unió maga. Aktualizálni kell az egészet. Európai biztonsági normákra van szükség a rendszeren belül. És végül is arról kell gondoskodnunk, hogy a miniszterek tanácsa is javaslatokat terjesszen elő az energiahatékonyság és az alternatív energiaforrások tekintetében. Elnézést, nem lehetett hallani a végét. Most pedig Foldasszony egy percet, kapja meg a szót. Köszönöm szépen! A legfontosabb következtetés az ülésből nem volt annyira vonzó, nem volt annyira szexi címlap sztori. Na hát növekedés kell garantálni. Hát beszélünk, ami a gazdaság irányítást illeti, én látom, hogy a kollégák fel akarták higítani, vizezni a stabilitás egyezményt. Amikor a vállalkozásokat kell támogatni, nem voltak valami lelkesek a képviselők. Hát nagyon fontos az állatok jóléte, a biciklisták jogai, de hát amikor a KKV-k számára csönkenteni akartok a bürokratikus intézkedéseket, csak egy harmadunk támogatta. És csak egy brit munkáspárti képviselő írta alá ezt a dolgot. Ami kockázatét tőkét életi, hát nevetséges, az elmúlt évet azzal töltötték, hogy megpróbáltatok kiszer- kiszervezni ezt a szektort az egész ágazatból. Kilenc államfő aláírt egy levelet, amely fellépéseket eh, tartalmaz a beruházás, eh, a növekedés területén. Én támogatom, hogy növekedjünk. Köszönöm szépen, most pedig Major a Reha úr kapja meg két perc a szót. Señora Presidenta, el Consejo... Elnök asszony, az Európai Tanács egy sor intézkedést fogadott el a egy sor intézkedést fogadott el a tanács, a költségvetés rendbetétele érdekében, stb., és ez jó irányt vett. Fan Rompuy elnök úr és Barózó elnök úr sokat tett ezért, gratulálok önöknek, mert nagyon nagyra értékelem mindazt, amit az intézményekért tesznek. Viszont elnök asszony, itt az a gond, hogy nem csak gazdasági válság van, hanem bizalmi válság is Európában, ami a politikai légkört életé. Nem csak gazdasági tartalomról van itt szó, mert amikor európai tanácsülések vannak közben többszintű választások is zajlanak Európában, és ezeken a választásokon látjuk, hogy idegesek a választók, és közben szélsőséges álláspontok is vannak, nacionalista álláspontok. Meg kell érteni, hogy nem csak a válsággal kell felvenni a harcot önöknek, hanem a válság szociális és egyéb következményeivel. Nem elég észak-déli válságot látni, ami egyébként helyén való, mint megjegyzés, hanem azt is látni kell, hogy új korszakban vagyunk, amikor a válságok megsokszorozódnak, és nincs megoldás. Ez külső-belső válság. Éppen ezért most új módon kell hozzáállnunk mindehez, új kötelezettséget kell vállalni, új intézményeket kell létrehozni, és ezzel a kívással kell szembeszállni. A hozzáálláson kell változtatni, meg kell nézni, hogy hogyan kell megváltoztatni az Európai Parlamentet is ahhoz, hogy a realitásokkal szembeszálljon. Ugyanez igaz a bizottságra és a tanácsra, de jó irányba haladnak. Köszönöm. Sánchez Presedo két percben következik. Elnök asszony, tanácselnök asszony, bizottsági elnök úr, kedves kollégák! Ez az első alkalom, hogy az eurozóna válságba került. Amikor ez a válság bekövetkezett, akkor rájöttünk, hogy az EU képtelen ezzel szembenézni. Tervezési hibák is voltak itt, és szakmai hibák is. Nem volt alaposan megtervezve a gazdaságok megmentése, nem voltak intézkedések, amelyek a versenyképességet javították volna, és más gazdasági problémákat javítottak volna. A eurozónán belüli eltérő, tagállamok eltérő helyzete sem alakult megfelelően, a külpolitikai, biztonságpolitikai lépéseket nem erősítettük gazdaságpolitikával, nem tudtunk ezért világszinten olyan vezető szerepet vállalni, amilyet kellett volna. A közös monetáris politika, a kormányközi gazdasági egyeztetések pillére is gyenge volt, látható volt az egyensúly hiány. Nincsen erre a válságra nemzeti megoldás, integráció a válasz. Vannak, akik azt gondolják, hogy talán nem a megfelelő évszázadban vannak, nem tudom. Március 24-25-én a tanács fontos lépéseket fogadott el, és ezek a jó irányba mutatnak. Az európai szemeszter végrehajtása is egy ilyen lépés. Az állandó stabilitási mechanizmus is nagyon fontos, amelyről döntöttek ez a parlament is döntött erről, és természetesen a jogszabályalkotási csomagra is szükséges. Mindezek a lépések tehát mondom a jó irányba mutatnak. Ez előrelépés, de ettől függetlenül rengeteg tennivalónk még van. Van még a válság tovább tombol, 25 millióan vannak munkanélkül, a fekete fellegek tehát így gyülekeznek a horizonton. Ezért kell az európai állampolgárokkal egy megállapodást kötni, mert a megszorító intézkedések csak bizonyos határig tudnak működni. Növekedési politikára van szükség, amely a beruházásokra alapul, és amely lehetővé teszi, hogy a gazdasági modellt helyreállítsuk, és az Európa 2020-as stratégiát megvalósítsuk. A fiskális és pénzügyi stabilitási politikákra is szükség van így tudjuk megerősíteni a pénzintézményeket, az újra tökésítésről így tudunk gondolkozni. A termelékenységet is növelni kell. Köszönöm. Most Strecse képviselő egy percben kap szót. Pane prezidente, pani předsedající. Köszönöm, elnök asszony. Ami március 24-én, 25-én a csúcson történt, illetve ami elfogadásra került, a fiskális unió ráerőltetése a kiskapun keresztül az emberekre. Gyakorlatilag arról van szó, hogy nem veszik figyelembe a gazdasági és szociális törvényeket, és hazudoznak a deficitről és a statisztikákról. A növekedési paktumot azért fogadták el, hogy föllépjenek a fekete jelenségek ellen, és nem, vették tisztel, nem, nem tartották tiszteletbe mások az inflációs ráták, mások a foglalkoztatási értékek a különböző országokban. Az Euró plusz keretén belül úgy gondoljuk, hogy majd megváltozik a helyzet. Nem értek egyet ezzel. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Conselho, Sr. Presidente da Comissão. Em primeiro lugar, queria naturalmente... Köszönöm a szót először is. Természetesen gratulálni szeretnék a 24-25. tanácsülésen elért eredményekhez. Különösen ahhoz, hogy sikerült az európai szemesztert megerősíteni, konszolidálni, és ennél bonyolultabb feladatok is napirendre kerültek. Intézményesíteni kellett a stabilitási mechanizmust is. Ez is komoly siker, és az Euro Plus csúcs eredménye is nagyon pozitív. Az azonban sajnálatos, hogy nem zárult le ez a folyamat. 20, március 25-én. Ha a tagállamok a tanácson keresztül megfelelő üzenetet fogalmaztak volna meg, akkor a reformcsomag ügye sokkal jobban állna, és a következő három-négy hónap munkája is közelebb volna. A válságot úgy, úgy tűnik sikerül kezelni, ám azért vannak még súlyos kihatások, hogy emlék, elég, ha csak hazámat, Portugáliát említem, a, portugál, a néppárt portugál tagpártja, a PSP képes és arra is készen áll arra, hogy a, a további integrációhoz szükséges lépéseket megtegyenek, megtegye. A rövid távú finanszírozás tekintetében annak súlyos problémák, ám szemben a mostani szocialista kormányjal mi teljes mértékben készen állunk a megfelelő garanciák nyújtására, hogy megadjuk Európának ezeket a garanciákat, hiszen ez, ehhez van szükség a válság kezeléséhez. Nem akarom belekeverni a belpolitikai kérdéseket az Európai Parlament napirendjébe, de azt leszögezném, hogy a néppárti portugál képes és készen áll arra, hogy teljesítse azokat a szigorú feltételeket, és tartsa azt a napi rendet, amely a ö, június 5 választások után ott lesz a ország előtt. Herzog a szó

úgy gondolják hogy ez nem az európai polgárok problémája? tévednek. sokkal több előrehaladást várunk a tanácstól és a bizottságtól. engedjék meg hogy a japán természeti katasztrófával és az azt követő ipari katasztrófával is foglalkozzak. twelve zero halott seventeen zero eltűnt százezrek hajlék és milliók munkanélkül. az európai unió amely a szolidaritást értéknek tekinti

Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony. Nem akarnám alábecsülni a közelmúltban hozott döntéseket a tanácsban, de egy éve már vagy későn születtek, vagy nem elegendő mennyiségben. Nem is léptünk előre. Azért nem, mert nem úgy hoztuk meg az intézkedéseket a stabilitás és az eurózóna megerősítésre, hogy kellett volna, hanem úgy, hogy hogyan tudnánk hatékonyan megbírkozni a válsággal. De sajnos nem vagyunk hatékonyak. A piacsal szemben sem. Elegendő csak azt tekinteni, hogy mennyibe kerül a hat, a, az adóságok finanszírozása azon országok esetében, amelyek a periférián találhatók, mint például Portugália. De nem vagyunk hatékonyak az állampolgárokkal szemben sem, akik egyre inkább és egyre többen úgy vélik, hogy Európa nem megoldás, inkább a problémák halmozója. Kiemelkedő személyiségek a csoporton belül rámutattak arra, hogy ahhoz, hogy hatékony válaszsal éljünk az adósságra nézve, meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen megoldás a kötelezettségek kibocsátása terén Többen úgy gondolják, hogy ez nem lehetséges. Ugyanis válságos időkben ez veszélyes lehet, illetve teher azon országok számára, amelyek nem rendelkeznek adóssággal. Ugyanakkor erkölcsi kockázatot is teremt, hiszen arra mutat rá, habozás nélkül, hogy a csőd gyakorlatilag így alakul ki, és ilyen úton kell haladnunk válságos időkben. Ha nem vonjuk be ebbe a magánszférát, akkor meg kell vizsgálnunk annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet a pénzügyi tranzakciókra további költséget ráhúzni. Kovácsov képviselő két percben a következő. Azuz, Köszönöm, elnök asszony. Barozó úr, Van Rompuy úr. A jelenlegi válság megint csak arra mutatott rá, hogy Európának vízióra van szüksége, nem csak a politikák terén, hanem az állampolgárok terén is. Nagyon sok időt vesztegettünk el a növekedés idejében. Az egységes pénz kétségtelenül siker, de a szép külsőn belül összeomlott ez a felépített ház. És most már nem nagyon van bizalom ezzel szemben. Az Euró Plus és a tanács következtetései jó irányba tett lépések, de koordináltabban és határozottabban kell felnépnünk a válsággal szemben. Bulgária csatlakozik a paktumhoz, hogy részt vegyen a döntéshozó folyamatban, és annak érdekében, hogy Európa ne ö, két ö, féleképpen megítélt közösség legyen. Nem, inter, ö, nem kormányközi megoldásra van szükség. Remélem, hogy lesz egy új konvent, miért ne, amely majd a politikai vezetés és a gazdasági vezetés terén döntést hoz. Üdvözlöm Líbiával és a mediterrán térséggel kapcsolatos konklúziókat, hiszen felelősen kell fellépnünk, segítenünk kell Líbiának a demokrácia útján elindulni, hiszen teljesen legitim reményei vannak Európának ebben a térségben. Mit tehetünk még szomszédaink számára? Kihasználhatjuk tapasztalatainkat a partnerségi kapcsolatok terén, hogy segítsünk a mediterrán térségnek? Van Rompuy úr, Barózó úr, Európának együttműködése van szüksége, és gyors fellépésű erőre. Erre, ezen kívül több integrációra, biztonság terén köszönöm. Köszönöm szépen, Dárden úr, a szó két percben. Merci. Köszönöm. Van Rompuy úr, teljesen világos, hogy nyilvánvaló dolgok vannak a konklúzióikban, szigorú vezetésre van szükség, ezzel nem ö, vitatkozhat senki. De ez nem feltétlenül nulla deficitet jelent, hanem inkább intelligens ki, ö, költekezést. A kompetitivitás nyilván nőtt, de nem szabad elfeledkeznünk a, a, a fizetésekről, illetve a szociális téren ö, felmerült kiadásokról, a nagy infrastruktúrákról. Mindenki tudja, hogy az Európai Unió és az euró most fordulóponthoz érkezett. Választanunk kell két modell között, amikor is mindenki a saját versenyképességét tekinti, a szomszédos tagállammal szemben, ez látható a pénzügyi piacon is, és a lehető legkevesebbet akar hozzájárulni az EU költségvetéshez. Vagy az egyetlen elfogadható lehetőséget választja a szolidaritást, tiszteletbe tartja a szociális dialógus, a szakszervezetek feladatát, hogy védjük meg a fizetéseket is például. A generációk közötti szolidaritásra van szükség olyan nyugdíjrendszer létrehozásával, ami lehetővé teszi, hogy méltóság, az emberi méltóságnak megfelelően élhessenek az idősebbek is. Ott van a pénzügyi piacok területe. Megerősödött a Központi Európai Bank. A szolidáris modell ö, nyilván ö, valós ö, szociális és területi kohéziót hoz létre Európában, megerősített költségvetéssel, ö, lényeges reformmal a saját források terén, illetve a pénzügyi tranzakciók ö, terén bevezetett adóval. Ö, Konklúziójuk olyan ideológián alapul, amelynek terén a válságért a az adósság és a deficit volt felelős, pedig nem egészen így van. A pénzügyi területen fellépők voltak a felelősek. Ha itt nem változtatunk, nem tudunk kilábalni a válságból. Nem tudjuk visszaadni a bizalmat az állampolgárok számára. Figyelembe kell vinni az Európai Parlament véleményét, hiszen csak akkor lesz még jelentősebb a projektünk. Köszönöm. Zwei Minuten, bitte. Tyson asszony, a szó két percben. en heren, voorzitters, het Elnök asszony. Nagyon kemény munkát fejtettünk ki, új erőfeszítések történtek annak érdekében, az Európai Unióban egyenlő módon megfelelő célakért tisztességgel tudjunk együttműködni. Szeretném én is megismételni azokat a dicsérő szavakat, amelyeket az Európai Tanács munkájával kapcsolatban elmondtak. Három kérdésem is volna. Az egyik a bérek, és hát a bérek kapcsolatos költségek ügye, amely a versenyképességgel nyilvánvalóan kapcsolatban van. A válság során ö, a a tanács elnöksége és a bizottság is többször nyilatkozott arról, hogy stabilizáló elemeket kell vinni a rendszerbe, és ennek révén a piac gazdaságban megfogalmazott célok megvalósulhatnak. Most azonban egy félelem is megfogalmazódik. Az, hogy túlzottan hangsúlyozzuk az Euró plusz csomagban a bérek szerepét és jelentőségét, amely egyfajta korlátozó hatással lehet a további célokra. Ön mit gondol erről, Fán Rompuy úr? A szakszervezetektől pedig ugyanazt hallom újra és újra. Nevezetesen, hogy a bér alkú, vagy a, a bér kialakítása során, ha az ajánlások megvalósulnak, akkor a tagállamok függetlensége korlátozódik majd a bér megállapítási mechanizmusok tekintetben. Szeretném tudni, hogy a szakszervezetek ezen panasza megalapozott-e, és ön a tanács elnöke miképpen gondolkozik erről, mert fontos elem ez ami pedig a közös társasági adó alapot illeti. Olvastam egy kicsi mondatot mindössze erről az anyagban, és aztán egy utalás volt a tanács korábbi vállalására. Ennyi. Ebből levonható az a következtetés, hogy igazi konszenzus nem áll e mögött? Ezért ilyen szűk szavú a vonatkozó dokumentum? Köszönöm, a következőt szóló másfél percet kap Arzens képviselő. Köszönöm, és köszönet illeti a tanács, illetve a bizottság elnökségét. Podimata asszony már elmondta, amit kiegészítenék egy másik témával, az atomerőmű biztonsággal. Mit tanulhatunk a japán katasztrófából, japánbeli katasztrófából? Először is azt, hogy senki sem készülhet fel száz százalékig az atomerőmű katasztrófákra illetve nem kerülheti feltétlenül azokat. És ez, ebből az is levonható, mint következtetés, hogy az atomenergia sosem tekinthető teljesen biztonságos energiaforrásnak. Ugyanakkor nem szabad csak legyintenünk, nem mondhatjuk azt, hogy Japán nem volt elég biztonságos, és nem az atomenergia. A stressztesztek révén megvizsgálhatjuk, hogy milyen mértékű a biztonság, illetve annak hiány az művekben. Ám akik ezt mondják, nem tanulták meg a japánbeli leckét. Nem vagyunk egyáltalán felkészülve az jellegű katasztrófákra, hogy Japán sem volt. A védelem, sem tudja megvédeni a lakosságot, amennyiben atomerőműben katasztrófa áll be. Nem az atomenergiafejlesztésbe kell beruháznunk, hanem az alternatív és megülönökő forrásokra kell helyeznünk a hangsúlyt, hogy függetlené váljunk a jövőben az atomenerművektől. És ezt az Európai Unió feladata is. Barózó úr, Van Rompuy úr, önöket is nagy felelősség terhelő, ebbe az irányba vigyük a dolgokat. Köszönöm, Száriusz Volszki, a szó két percben mondja az elnök asszony. Gut, dann machen wir wirklich 12.10 Uhr, das ist komfortabler. Okay. Sie haben das Wort, Herr Kollege. Thank you. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Hadd szóljak három témáról. Először szerintem a tanácsi csúcson nagyon fontos pozitív eredmények születtek, különösképpen a figyelembe veszük a helyzet nehézségét és a körülményeket. Ezért én üdvözlöm ezt a nyitott és integráló megfogalmazást, hogy Európa plusz paktum, tehát azoknak is nyitott ez, nagyon helyesen elmondta Van úr, akik még nem az eurozona tagjai. Tehát ezt üdvözlöm. Ugyanekkor hozunk létre egy biztonsági hálót is, az európai, az állandó stabilitási mechanizmust. Mindkét mechanizmus, ugye az Euro Plus az ugye azt jelenti, hogy kötelezően betartanak bizonyos makroökonomiai, politikai szabályokat a tagállamok, és még megvan ez a biztonsági háló. Nem lehetne, hogy mind a kettőt nyitottá tegyük a többi tagállam számára, hogy ne zárjunk ki senkit. A második megjegyzésem pedig a szomszédság politival kapcsolatos, ezt újra kell tervezni, át kell dolgozni, a délről jönnek az ösztönzők, de persze minden irányban ki kell tekintenünk. Én nagyon remélem, ha legalábbis az anyagokat elolvassuk, amelyeket Eston asszony és Füle biztos ura készítettek, akkor nagyobb lelkűek leszünk ezekkel a társadalmakkal szemben, és többet fogunk elvárni a kormányoktól. Tehát félre kell tennünk a rövid távú gazdasági érdekeinket, és hosszú távon a demokrácia és emberi jogokat támogató megközelítésre kell alapozni. Tehát nem a status quo politikáját kell alkalmazni, hanem az átmenetét. De amikor ez az új paradigma létrejön, ugyanezt kellene alkalmaznunk a keleti szomszédság esetében is, tehát az emberi jogokra, a demokráciára alapozni, a társadalmakra figyelni, és nem a kormányokra. A következő felvetésem, a harmadik felvetésem pedig Líbiával kapcsolatos. Itt most az EU és a NATO együttműködik, ez egy új tapasztalat, még nem tudjuk pontosan felmérni, hogy ez hogyan is eh, zajlik, és ugye Afganisztánban is vannak tapasztalataink nem mindig pozitívak, de ez a kapcsolat nagyon fontos. Remélem, hogy most sikerre visszük az ügyet. Köszönöm. Köszönöm. A következő felszólaló Karinsz úr két percre. Kedves képviselőtársak! Azt hiszem, világos és döntő határvonalat kell húznunk a múlt és a jövő között. Ha pedig a múltról beszélek, az a kapcsolatban azt kell mondanom, hogy Írország és Görögország esetében egyedi megoldást kell találnunk, valamiképp leírva az adósságok egy részét, megengedve ezt, és egy, aztán egy strukturális tervet kínálva. Ezek a társadalmak tudnék túl kell éljék a válságot, nem lehet a, ezen országok adófizetőit az, azért büntetni, amit a, a magánszférában, különösen a bankszférában történt. Ez tehát a múlt. Ugyanakkor azt is figyel, látnom kell, mi a célunk Európában nem más, mint egy stabil növekedési pályát biztosítani, ehhez pedig megfelelő eszközök kellenek, erről szólt a vita az eszmecsere a tanácsban. Lehetőleg a kevéssé, ugyanakkor az is fontos, hogy a kormányok lehetőleg kevéssé adósodjanak el. Az államadóságok csökkenő mértékével lehet a pénzügyi piacok bizalmát megteremteni, ezáltal lehet alacsonyabb kamatlábakat elérni, amelyek révén a vállalatok könnyebben kapnak hitelt, könnyebben tudnak beruházni, könnyebben tudnak növekedni, munkahelyeket teremteni, és végül is erre van szükség Európában. Ebben a folyamatban, ha csökkentjük az állami kiadásokat, akkor csökkennek az adósságok. Ez persze nem zárja ki a beruházásokat. Beruházásokra szükség van. A, nem tudjuk kispórolni magunkat a, a válságból, ez az út nem járható. Lettország hazám példája is figyelemre méltó az elmúlt évben. A következőket értük el. Nagyon szigorú megtakarítási intézkedéseket vezettünk be, és ebben az évben, 2011-ben az állami költségvetés egyharmadát állami beruházásokba fordítottuk. Tehát még csökkent az általában az állami költségvetés, a beruházások hányada és mértéke nőtt. Van erre lehetőség. Marinescu újra szó két percben. Eh, Köszönöm elnök asszony a szót. Az Európai Tanács jelentős lépést tett eh, a mechanizmus létrehozása irányába, és hogy megváltoztassa a szerződéseket. Így koherens mechanizmus jön majd létre, amely a válságos időkben hatályba lép. Jó ilyen mechanizmussal rendelkezni, de jobb lenne, ha nem is kellene használni. Ez pedig azt jelenti, hogy a gazdasági irányítás elveit használjuk helyette. Mindenkinek csatlakoznia kell ez a stabilitási paktumhoz, legyenek eurózóna tagjai, avagy sem. Itt van Románia például, ez rendkívül pozitív volt, hogy Románia is csatlakozott hozzá. Az Európai Tanács koordinálja az egész unió gazdasági politikáit, támogatja az oktatást és stimulálja a munkaerőt. Ezeket most már nemzeti szinten konkrét intézkedéseknek kell követnie. A strukturális reformok ugyanis kapcsolódnak az egységes piac kialakításához. Az Európai Unió hozzájárulhat új munkahelyek teremtéséhez, amely segíthet az Európai Uniós munkaerőpiacokon. Ezért üdvözöljük a bizottság döntését, hogy támogassa az egységes piacról szóló aktust, amelynek 2020-ig működnie is kell. Azt azonban nem említettük, hogy szükség van minden európai munkavállalónak a szabad mozgásra. Ezt meg kellene csak erősítenünk. Buzuttul a szó másfél percben a következőkben. Köszönöm, állnak asszony. Azok, akik Líbiában menekülnek, lassan befutnak Európába, méghozzá elsősorban Lampedusába és Máltára Hazámban, Máltában két félelem övezi ezt a jelenséget. Egyrészt nem tudjuk, hányan indultak útnak, és hányan indulnak útra. Nem tudjuk, mennyire érkeznek majd partjainkra, ez az első félelem. Másik, meg hogy azt se tudjuk, hogy Európa segíte majd bennünket ezenek az ügynek a kezelésében. Erre a félelemre mindenképpen válaszolnunk kell, és válaszolni is tudunk. Mert létezik egy szolidaritási mechanizmus, az 55-ös 2001 55-ös irányelv formájában. Nincs másra szükség, mint hogy alkalmazzuk ezt a jogszabályt. Az Európai Bizottság két érre hivatkozik azért, hogy nem használja ezt az eszközt. Egyrészt arra hivatkozik, hogy a tanácsban nem övezi többsége, nem támogatja a többség ezt. Azt kérem a Baróz urat, hogy ne hivatkozzon erre, mi több a tanács kell, hogy magára vállalja a politikai kezdeményezés feladatát, ajánl, javaslatot kidolgozva, hogy ezt a szolidaritási mechanizmust alkalmazni lehessen. A bizottság azt is mondja, hogy nem elég nagy számú a menekült ahhoz, hogy mozgósítsuk e, ezt az eszközt. Mert ugyanakkor óvatosak kell legyünk, mert lehet, hogy a menekültek száma nem nagy európai szinten, ám egy olyan pici ország, mint Málta esetében óriási. És ezért fordulok Barroso elnökhöz, hogy indítsa el a szolidaritási mechanizmust, és Van Rompoly elnök úrhoz is, hogy tájékoztassa a miniszterek tanácsát, hogy feladatuk a szolidaritás biztosítás. Kérlem úr, a szó másfél percben. Honorable President, I think that the... Uh, Köszönöm. Azt hiszem a tanácsülés eredményei politikai és intézményi szempontból kielégítőnek tekinthetők. De a mai vitának az az üzenete, hogy a válságnak még nincs vége. Barozó elnök úr is elmondta, hogy a gazdasági helyzet továbbra is nehéz és bizonytalan. Ferhofstadt úr emlékeztetett arra, hogy a válság problémáit nem tudtuk még megoldani. Ezek itt vannak velünk. A múlt hibáinak az eredménye ez, illetve annak az eredménye, hogy nem voltak megfelelő intézmények és intézkedések. Tehát a múltbeli hibákból le kell vonni a tanulságot. Hogyan alakulhatott ki ez a hatalmas adósság és adósságválság. Mi volt a hiba a tagállamok és az EU intézmények politikájában? Alapos elemzésre van szükség és következtetések levonására, amelyek minden szereplő számára kötelezőek. Egyébként ugyanazokat a hibákat fogjuk elkövetni újra a megerősített versenyképesség mindennek a kulcsa. Én nagyon remélem, hogy az Európai Bizottság egységes piaci intézkedés csomagja ambiciózus lesz, legalábbis ami a digitális egységes piacot illeti, így sikerült áttörést elérni az EU prioritások tekintetében. És végül, de nem utolsó sorban a héten kap majd megerősítést az új észt kormány. Nemrégen voltak a választások. Az észt szavazók anti-európai viselkedést tanulítva, tanúsítva megerősítették a kormányt a szigorú költségcsökkentések és a költségvedés kiegyensúlyozása ellenére. Köszönöm. Köszönöm. Kedves képviselőtársak! Most a spontán felszólalások időszaka jön. Tájékoztam önöket döntésemről, ami szerint el fogunk most járni. 20 legalább 20 jelentkeztek, a spontán felszólalások listájára. Be kell lássuk, és kértem is, hogy 10 perccel halasszuk el a szavazás kezdetét, hogy Barózó úrnak és Fana Rampai úrnak is megfelelő időt adjunk a hozzászóláshoz. Anélkül, hogy megzavarnák a beszédüket a beáramló képviselők, szavazásra bejövő képviselők hada. 12-13 kollégát fogok felszólítani. Sosem sikerül mindenkit, most sem sikerült, azonban azt feltétlenül kérem, hogy mindenki gazdálkodjék az idejével. És mindig megmondom, hogy ki következik. Tehát felhívok valakit szóra, és megmondom, ki a következő. Tehát első hozzászóló, meg Guinness asszony, és ő utána jön Leichtfried úr. Köszönöm, Sok mindent dicséretesnek tekinthetünk a tanácsi végkövetkeztetésekben, ha a jövőre tekintünk, de ha a jelentés a múltat vizsgáljuk, akkor ez kevésbé igaz. Múlt héten Catherine Day a bizottság tisztviselője Írországba látogatott, és azt mondta, hogy Írország varázsa egy picit megkopott. Remélem, hogy nem ránk értette, és remélem, hogy a stressztesztek eredménye, illetve az új kormány határozott fellépése majd azt fogja eredményezni, hogy visszatér ez a jó hírnév. Nagyon sokan csalódottak Írországban, és úgy érzik, hogy nagyon nehéz terheket viselnek a vállukon az Európai Unió többi részéhez képest. És azoknak azt mondanám, akik újjal mutogatnak a rosszul viselkedő tagállamokra és állampolgárokra, hogy kérem ne feledjék azt, hogy mások is csatlakoztak, és én itt az európai bankokra gondolok, akik megpróbáltak nyereséget, nyereségre szert tenni de azért vannak reménysugarak. Ma reggel az ír médiában azt látom, hogy a nagy pénzügyi óriás cégek támogatják a gazdaságunkat a stressztesztek eredményeképpen. Remélem, hogy rájönnek, hogy mi megjavítottuk a problémát, és remélem, hogy mindenki szó. Köszönöm, megvonom a szót. Még egyszer elmondom, mindenki egy percet kap a spontán felszólásra. Ha meg akarja adni képviselőtársadnak a szót, akkor legyen méltányos, tartsa be a hozzászólás idejét. Még szigorúbb leszek, mint szoktam ez ügyben. Leichtfried úr a következő, aztán Odi úr jön majd. Köszönöm, elnök asszony. Egyes kérdések merülnek fel. Helyén való, hogy egyességre jutottunk, az is helyén való, hogy az európai gazdaság és a deviza jobb védelmet kapott. Ám elégséges-e a védelem? Nem volna szükséges tovább lépnünk-e? Egy újabb ugrásra felkészülni, azáltal, ezáltal megvédve azt, amit megkívánunk védeni. És ez ügyben kevés dolog történik, mi több helytelen lépések születnek. Az Európai Unió miért ruház be a különféle tömegtermékek exportjába, és miért nem az iskolákba, egyetemekbe fordítja a pénzét? Ezen el kell gondolkozzunk. Azt mondják, nincs erre pénz. Hát lehet, hogy akkor át kéne rendezni a kiadásainkat, és azoktól jön a azoktól kell bevételt szerezni, akik profitáltak a válságból. Barozó úr, vajon miért van ellene a bizottság a tranzakciós adónak? Magyarázza ezt el. Vállalja, vállalja a felelősséget, kit képvisel a polgárokat, vagy pedig a, a nagy cégeket? Odi úr szó, aztán Herero úr kap majd szót. Köszönöm, elnök asszony. Uh, elnök úr, bizottsági elnök úr, Köszönöm a frakciók elnökének, hogy az elnökök értekezetét elhalasztották azért, hogy a 15-ös cikknek megfelelően lefolytathassuk plenárison a vitát. Ami a stabilitási mechanizmust illeti, nos, a politikai ellenőrzéssel kapcsolatos kérdést vetném fel, ahogyan ezt Lamazúr úr is mondta, nevezetesen a szabályozás kérdését, illetően ezen mechanizmus kapcsán, nevezetesen, hogy ki fog azt ö, megállapítani ezen pénzügyi eszköz vonatkozásában. Végezetül föltenném a kérdést. Nem jött el a pillanat ahhoz, hogy a bizottság teljes jelentést készítsen, hogy hogyan lehet a különböző hiteleket támogatni, és főleg az állami adóságok vonatkozásában? Végezetül azt javasolnám, hogy legyen egy európai állami hitelminősítő intézet felállítva, legalábbis ezt vizsgáljuk meg, mint lehetőséget, mert egészen másképpen kell egy államot minősíteni, mint egy céget. Infolt Watson. Herrer úr, jön aztán Watson úr. Presidente, al principio de su intervención... Köszönöm, elnök asszony. Van Rompuy úr a beszéde elején azt mondta nekünk, hogy 49 nap alatt három csúcsot tartottak, és három európai tanács hozott döntéseket, nem pedig egy csúcson születtek ezek. Mit jelent ez? A negyed évenkénti vagy hat havonta megtartott eseményt most már sűrűbben tartják. Ez azt jelenti, hogy így kezelik a válságot? Ez lesz a bevett szokás? Az Európai Unió kitekintése jövőképe számára az a kérdés, hogy mink van, miből tudunk tudást generálni. Nagyon kevés egyetemünk van, amely a legjobb egyetemek között van a világon. A kutatásfejlesztés százaléka már a feltörekvő országok befektetési százalékát sem éri utol, és a társaságaink sem vesznek részt a kutatásban. Tehát itt európai, európai dimenzióra van szükség, európai egyetemekre, amelyek koordinálnak egymás között, és kiváló programokat valósítanak meg. Watson úr következik, és utána Páska úr. Elnök asszony, a tanács és a bizottság elnökei az Európlus paktumról beszéltek, illetve az egységes piacról. Én mind a kettővel kapcsolatban szeretnék föltenni egy kérdést. Egyetértenek az ECB elnökével, hogy egy sokkal nagyobb európai stabilitási mechanizmusra lesz szükség? Amennyiben nem értenek egyet, ez csak azért van, mert a valódi szakemberek ritkán ismerik be nyilvánosan azt, amit magán kapcsolataikban elismernek. Az egységes piacon belül e, egyetlen egy ország van, aki 100%-ig megvalósítja a szabályokat, Norvégia. A stressztesztek végkimenetele nem arról fog szólni, hogy a bankok vagy a nukleáris intézmények helyzete milyen, hanem a szolidaritásról. A tanács és a bizottság képviselői úgy gondolják, hogy a nagyobb szolidaritásra valóban megvan az esély. Köszönöm. Vielen Köszönöm. Paszka úrja szó, őt Bronz úr követi majd. Köszönöm. Az egyik legfontosabb témája a tanács legutóbbi ülésének a stabilitási mechanizmus volt, és az eurozóna. Nagyon sok szakértő bevonással folyt a vita, ugyanakkor látnunk kell, hogy Radicsova szlovák miniszterelnök asszony Brüsszelből hazatérve megállapította Pozsonyban, hogy a Nemzeti Parlament nem támogatja többségében ezt a javaslatot, illetve a vonatkozó korrekciós intézkedések és, a, és erre vonatkozó feltételek az eurozóna keretében vajon nem olyan eszközöke, amelyek képesek-e megakadályozni a további eladósodását ezek az eurozóna országainak, és kérdés, hogy ezeket tudják-e támogatni a parlamenti többségek. Bronz úr, következik aztán Kelly úr. Five of the report. A jelentés ötödik bekezdése erről az ülésről arról szól, hogy különböző politikai intézkedésekről fognak beszámolni, hogy a makrogazdasági egyensúlyt visszaállítsák, illetve a harmonizációt beállítsák. De mi a helyzet a harmadik országok importjával? Főleg a az egyre erősödő gazdaságok esetében ez volt az oka a felbillenő gazdasági egyensúlynak. Ugye fel kell venni a versenyt a itteni különböző árutermeléssel. A 16. oldalon van utalás erre a versenyképesség támogatására. Arról van itt szó, hogy a bérek és a termelékenység felbecsülése, felmérése majd megtörténik. De hát ez mit jelent? Csak egy dolgot jelenthet, hogy lefelé kell ö, irányítani a béreket, hogy versenyképesek legyünk az egyre erősödő gazdaságokkal. A gazdasági érdekei pedig nagyon fontosak az európai munkavállalóknak. Köszönöm. Info- Kelly úrja szó, aztán Tarabella úrja majd. Nem szeretnék senkit megsérteni, különösen nem az írnépet. Azonban meg kell mondanom, hogy az írnépet megsértette a legutóbbi bailout javaslat. Ugyanakkor nem azt mondom, hogy Európát kell kárhoztatni ezért, hanem bankokat, felelőtlen kormányokat, nem az ír népet terheli a felelősség. Ám arra nem lehet kényszeríteni az ír népet, hogy ők fizessék meg ennek az árát, túl nagy a teher. Ezért két dolgot kérek. Egyrészt, hogy csökkentsék a kamatlábat, és köszönöm a biztos urat és Barózó úrnak is, hogy e tekintetben tettek lépéseket, javaslatokat. Másodszorban a kötvény tulajdonosok kell megfizessék az, a dolog árát. Ha nem a haircut akkor legalábbis egy kicsit meg kell trimmelni a jövedelmeket, a, a hozamokat. É, ha ezt a két követelést tudjuk tartani, akkor előre tudunk lépni ebben a válságban. Elnök, köszönöm. Tarabella úr, a aztán Tabajdi úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Kedves elnök úr, kollégák! A gazdaságpolitikáról, illetve az Euró Plus paktumról szóló tanácsi következtetések valódi európai Pandora szelencéjét nyitják meg, ahonnan csak rossz dolgok fognak kikerülni az európai állampolgárok vonatkozásában. Megkérdőjelezik a szociális védelem, a bérek infláció követése, a termelékenység, a bérek közötti kapcsolat, stb. stb. stb. csak hogy néhányat említsek. Egyszerűen borzasztónak találom, hogy egyszer nem tanultak semmit a válságból. Természetesen szükségünk van felelősség teljes költségvetési és szigorú politikára, de nem szabad elfeledkeznünk a bankokról sem, hiszen ők is ö, felelősek ezért a válságért. Mikor lesz már ö, különböző ö, ö, adó bevezetve őrájuk? Hiszen 16 millió európai ö, munkanélküli van, és nem neki kellene ennek a terhét viselni, hanem a tőkének. Ez elfogadhatatlan. Köszönöm. Köszönöm. Most Tabajdi úr a szó. Infolkt, Őt Obermeyer úr követi. <coughs> Vielen Dank. Van Rompuy elnök úr az Euró Plus paktumot a jövő e, gazdasági koordináció új szakaszaként értékelte és ez makrogazdasági koordináció terén tényleg egy teljesen új korszak

Köszönöm, Obermeier ő a szó, őt Gomes asszony követi. Köszönöm, elnök asszony. Az EU évtizedeken át Katafival tárgyalt, ö, atomenergiát támogatott, ezek a dolgok nem működtek. Miért nem látjuk be, hogy nem működik a euróvédelmi rendszer sem. Portugália után, Görögország után Portugália, Írország látható, hogy megbuknak. A védő ernyőt dobjuk el, a, a fizetés képtelen országok, ha benne maradnak az eurozónába, az az euró végét jelenti. Lehet, hogy ezeket a milliárdokat inkább hosszú távú projektekbe kéne fektetni, és vagy az atomenergia biztonság növelésében. Ez mindenképpen jobb befektetés volna, mintha elkaszinozzuk ezeket a pénzeket a, a rating agency kényekedve szerint. Wort hat jetzt Frau Gomez, ihr folgt Frau ben Gomes, Gomes asszony, aztán Benova asszony jönnek. Portugal para ajuda não quer realmente ajudar. Köszönöm elnök asszony. Portugáliát most elsőjezték. Elsőjeztenek minket, és az eurót is elsőjeztenek. Eurót is elsőjeztik. A szolidaritás csak üres szavakat jelent, a segítség az semmi más nem jelent, mint a bankok támogatását, azoknak a bankoknak a támogatását, amelyek adósságba vertek minket, és mindez az állampolgárok zsebét apasztja. Az Európaktum semmit nem tesz a növekedés vagy a munka nélküliség esetén nem szabadít meg a makrogazdasági egyensúlytalanságtól, tönkreteszi az eurót. A bankok hatalmas profitra tesznek szert, az országunk és az eurozóna pedig elsüllyed. Miért nem tesz valamit a tanács és a bizottság? Miért támogatja ennyire a fiskális lépéseket, a kiadáscsökkentéseket. Miért vannak itt ezek a fekete lyukak érintetlenül? A korrupció, az adóelkerülés, a szervezet bűnözés, amelyet támogatnak ezek a fekete lyukak. Benova asszony következik, és aztán... Pán eh, prezident, v prvom rade chcem upozorniť na nesprávny leitmotiv. Köszönöm szépen. A döntések egyik eh, vezérmotívumára szeretném felhívni a figyelmet egyrészt növekedés, másrészt megtakarítási intézkedések. Ez a két vezérmutújvum. Úgy tűnik ez a sorsunk holott. A bővítésre kell koncentrálnunk, és a gazdasági növekedés kell, hogy a prímet vigye. A állampolgárok látják, látják a válság legsősebb terheit, ők veszik el munkahelyeiket, ők szenvedik el a kormányok megtakarító intézkedéseit leginkább, Végsősorban soron pedig minden az adóból finanszíroznak. Tehát Elnök úr, az Európai Uniónak a gazdaságpolitikák koordinációjára van szükség a foglalkoztási bővítés fő céljával. Ez manőverez ki bennünket. A válságból meg kell mentsük az eurót, és a magánszféra is részt kell vegyen ebben. Köszönöm, Bertman asszony a szó, és a vita utolsó hozzászólajóként Balcitis úr. Bertman asszony. Köszönöm. A szerződés módosítása révén nyílt meg az út a mechanizmus előtt Ugyanakkor mindenkinek tartania kell a kritériumokat, mert hogyha egy másik tagállam is csődbe jut, akkor ö, a, nem azok fizetik meg ennek a kárát, akik a strukturális válságért felelősek. Minden állam kell, hogy tartsa a költségvetési vállalásait, és takarítás, megtakarítási intézkedéseket kell kövessen. A japán beli válság azt is megmutatta, mennyire, biztos, mennyire lehet biztos az atomenergia. Az természet erősebb, mint az ember. Az, hogy a stressz stressztesztek nagyobb biztonságot hoznának, mint az eddigi határértékek, csak reményeket keltetnek, hogy Csernobyl nem következik meg újra. Forduljunk a megújuló energiaforrások felé. A egy-egy tengeri erőmű 60 teherautót tud működtetni például. Elnök, asszony, Balcitis úré a szó, 15 képviselőnek tudtuk megadni öt a szokásos 5 helyet, a spontán megszólalás lehetőségét. Többet, többre nem voltunk képesek. Bázitis úr az utolsó ebben a sorban. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Az jó, hogy az Európai Tanácsnak sikerült fontos dolgokban megállapodnia az egyik prioritásnak az európai szemeszternek kell lennie. Úgy hiszem, hogy itt a prioritást megbízható költségvetésnek kellene tulajdonítani a tagállamokban a szociális szavahihetőséget és a fiskális fenntarthatóságot. Ez segíthetne a gazdasági fellendülésben a tagállamokban. Nagyon fontos, hogy strukturális reformok is kövessék mindezt, főleg az EU 2020-as stratégiájának prioritására gondolok itt, a bizottságnak fontos szerepet kellene itt szánni, amelynek felelősségteljesen kellene követnie a tagállamok lépéseit, illetve azt, hogy az egyes nemzeti stabilitás és konvergenciális programok hogyan kerülnek végrehajtásra. Ott van az Európai Központi Bank, az Európai Tanács és a bizottság megközelítése a különböző bankok és intézmények szempontjából. Lezártuk ezzel a spontán felszólalások sorát, és először Barózó úr kap szót az Európai Bizottság elnökeként. Köszönöm elnök asszony a szót, hölgyeim és uraim! Ami az utolsó csúcs értékelését illeti, azt hiszem, hogy az az elemzés, amiről beszámoltam, eléggé kiegyensúlyozott volt és eléggé elfogadható is. Azt hiszem, hogy teljesen jogos, hogy elfogadjuk azt, hogy a struktúrát illetően jelentős előrelépés történt, és hogyha összehasonlítjuk azt, hogy korábban mink nem volt, ehhez képest kétségtelenül jelentős az előrelépés. Például létrehoztunk egy állandó stabilitási mechanizmust, ez ugye nem volt benne a szerződésben, de a parlament óriási többséggel támogatta azt, hogy reform legyen a szerződés vonatkozásában, hogy egy új eszköz jöjjön létre. Egy olyan eszköz, amely korábban nem is létezett. Úgyhogy legyünk őszinték, amikor értékelünk. Úgy gondolom, hogy jelentős előrelépések történtek, ahogyan reagáltunk a válságra, ahogyan megtanultuk azt, hogy a korábbi hiányosságok politikai szinten is milyen eszközöket kívánnak. De ugyanakkor azt hiszem világosan fogalmaztam, amikor elmondtam, hogy ez nem lesz elegendő. Egy dolog, hogy megvan a struktúra, másik dolog az, hogy milyen a politikákat fogunk alkalmazni. És a valós tesztje ennek a sikernek majd az lesz, hogyha a kormányok és az intézmények is a lényeget illetően mit fognak végrehajtani. Ez ugye sokkal fontosabb, mármint a lényeg, mint az eszközök. De ugyanakkor azt hiszem, hogy nagy átláthatóságra van szükség, és ezt mondtam is, az ambíciót terülen. A bizottság bizonyos területeken messzebb akart menni. Hangsúlyoztuk például az állandó stabilitási mechanizmus kapcsán. Támogattuk, hogy nagyobb legyen a rugalmasság. A konszenzus ezen magasabb szintjén az ambíciónak sajnos nem volt lehetséges. Mind a mellett azt hiszem hiba lenne azért elvetni azokat a, a dolgokat, amiket elértünk. Ami az ambíciózus terveket illeti, egy dolgot hangsúlyozni szeretnék, mert ugye hallottuk, hogy a bizottságnak további javaslatokat kellene készítenie. Gyakorlatilag mindaz, amit eddig felsoroltak, már megszületett ö, javaslatformájában. 2010. május 9-én a bizottság, nem biztos, személyében jogalkotó javaslatot készített a teljes közösségi megközelítést illetően a stabilitási mechanizmusról. Azt javasoltuk, hogy például a Joint and Several Guarantees bevezetése kerüljön, de hát ezt a tagállamok elvetették. És önökön túl a tagállamokra is szükség van, kedves Verhofstadt úr. Ezt a szöveget az eurozóna csúcsra vittük, de elutasításra került, mégpedig nagy többséggel a tagállamok részéről. Ez a valóság. Ami a konkrét kérdést illeti, az egyhangúság, vagy a többségéget illetően a mechanizmusról, én magam javasoltam ezt, és az Európai Tanácsban bizonyos állam és kormányfőkkel együtt azt hangsúlyoztam, hogy el kellene fogadni a minőségi többséget, de elutasították. Úgyhogy hát lehet még itt próbálkozni, de világosan kell látni, hogy nem szabad elfeledkezni arról, hogy kihez fordulnak a kérésükkel. A bizottság megtette a javaslatát. Ugyanezt történt a stresszteszttel kapcsolatban, hiszen a bizottság javasolta ezt a tesztet, hogy meg átlátható és hihető tesztet készítsünk az Európai Bankban. Ami az eurókötvényeket illeti, hát már 30 éve beszél a bizottság ezekről és egyes tagállamok elutasították. Én magam is javasoltam itt, és elmondtam, hogy ami a pénzügyi terveket illeti, meg fogom tenni, hogy de legalább legyenek úgynevezett projekt kötvények. A az európai költségvetések szintjén történő beruházások esetében. Hát ki más állna így ehhez? És talán meg tudnának győzni minket arról a saját pártjaikkal, hogy hogyan lehetne még jobban támogatni ezt a pénzügyi terv keretében. Akkor talán még szélesebb körülön együtt tudnánk működni. Nos, Ennyi az európai ö, szintű ambíciózus tervekről. Ami a szociális kérdéseket illeti. Nos, el szeretném mondani, hogy a bizottság nagyon sokat küzdött azért, hogy a 2020-as stratégiában nagyobb teret kapjanak a szociális kérdések. A szociális és az oktatási kérdések nem volt könnyű. Voltak olyan kormányok, amelyek azt mondták, hogy a szubszidiaritás elve alapján nem Európa, az Európai Unió kell, hogy közvetlenül fellépjen a szociális kérdésekben, illetve az oktatás terén. És ha most a 2020-as stratégia keretén belül, ahol is volt bizonyos konszenzus, hogy a szociális kirekesztés, a szegénység elleni harc vonatkozásában összefoghassunk, próbáljuk meg kidolgozni ezt a politikát. Főleg a beruházás, az oktatás terén történő beruházás terén. De talán valami újdonsággal is szolgálhatok. A bizottság egy ideje, azt hiszem két éve javasolta, hogy bizonyos európaiak számára legyen élelmezési segély, mert Európában is vannak ma már olyan emberek, akik nem tudnak eleget enni. A a József Dollal elmentünk itt európai területeket is meglátogatni, és vannak bizony ilyen jellegű problémák Európában is. Ott van a bíróság esete, az a bírósági eset, amikor a legszegényebb európaiak számára a bizottság be akart vezetni valamilyen programot. Hát világosan fogalmazzunk. A bizottság Európát akar, amely ambíciózusabban lép fel a kormányzás terén, a szociális igazság terén, európai síkon. De ugyanakkor velünk együtt a parlament és a tagállamokkal kell összefogni, és ezért kell harcolni. És véleményem szerint óriási tévedés lenne, hogyha bizottság ellen fordulnának, amikor a bizottság volt az előharcosa, a szociálisabb, igazságosabb, ferebb Európáért folyó harcnak. Legyünk teljesen világosak, amikor elmondjuk azt, hogy amikor azt mondják, hogy a jelenlegi problémák európai problémák, mintha nem is lenne bizonyos kormányok felelősségeit, akik hagyták, hogy egyszerűen elfogadhatatlanul magas ö, adóságokba ö, keveredjenek. Ott is van felelősség a kormányok részéről, és ez nagyon fontos. Úgyhogy ezért kell most szolidaritás jellegű válaszokat találnunk, de ugyanakkor felelősséget is kell vállalnunk. És ezért vagyok büszke arra, hogy a bizottság és én magam is támogattam azt a javaslatot, amelynek a célja az volt, hogy a görög kamatot csökkentsük. Ugyanezt tettük Írország esetében, mert úgy gondoljuk, hogy nem csak, hogy igazságos az, hogy ne legyenek rendkívül terhelő és nehezen végrehajtható költségek a görög vagy az ír állampolgárok nyakába, hanem ugyanakkor a az adósság ö, fenntarthatóságára is gondoljunk. Úgyhogy ezen szolidaritási és felelősségvállalási szellem ö, keretében kell megoldást találnunk azon problémákra, amelyeket említettek, és ö, hát sajnos ez az, ami megosztja az északot, a delet, a központot, a perifériális területet Európában. Szerintem szolidaritás alapú Európát kell létrehozni azért, hogy minden európai felismerhesse magát ezen belül. Pénzügyi tranzakciós adók. Már kifejtettem, és csak beszéltem arra, csináltam is, bemutattam a g 20 előtt az Európai Unió részről bevezetendő pénzügyi tranzakciós adó gondolatát. Ezt elvetette a G20-as partnerek jelentős része. Most az a kérdés, hogy európai szinten bevezessük-e vagy sem a pénzügyi tranzakciós adót. Legyünk őszinték egymás között. Több tagállam ellenzi, alapvetően ellenzi ezt a gondolatot. Nem fognak belemenni. Amit kifejtettem az Európai Európai Tanács során, hogy az Európai Bizottság most egy hatástanulmányt végez az egyes pénzügyi szektorra vonatkozó alternatívák felmérésére, és ennek fényében fogunk javaslatokat kidolgozni. Nagyon fontos, hogy a tanács előtt a bizottság ezt bejelentette, mert ezáltal kötelezettséget vállaltunk arra, hogy meg, és a tanács is kötelezettség vállalt, hogy legalább megvizsgálja a tranzakciós adóra vonatkozó bizottsági felméréseket és hatás tanulmányokat. Fontos ezt tudni szerintem is, hogy a pénzügyi ágazat is felelősséget vállaljon, mert hogy egyes viselkedési formák bizony hozzájárultak a válsághoz, ezért kell vállalja a felelősség egy részét az ágazat, ezt a méltányosság kedvéért el kell mondjuk, ez az én álláspontom, és a bizottságé is kétség kívül. És ennek szellemében fogunk kidolgozni javaslatokat is. Ugyanez a helyet a CCTV-vel, a közö, ez a közös társági adóalap gondolatával is, a bizottság javaslatokat dolgozott ki, és harcolni is fogunk ezért, mert a közös társági adóalap fontos eleme a belső piac kiteljesítésének. Ezt a módszertant meg is fogjuk védeni. Tisztelt parlamenti képviselők! Régóta vitatkozunk eszközökről és folyamatokról. Most eljött az ideje, hogy a, ezek a folyamatok és eszközök a lényeg érdekét szolgálják. Fontosak a folyamatok meg az eszközök, ám a lényeg elemekre kell koncentrálnunk. Nem helyettesítik a lényeget, tudnék ezek. A megoldandó kihívás a gazdasági megújulás feladata. Képesek kell legyünk beruházni, ehhez azonban hitel, hitelesség kell, bizalom kell. Ez pedig az innováció kérdése, ezáltal lehetünk fenntarthatóak és versenyképesek. Ne keverjük össze a ö, okot és okozatot. A 2020-as stratégia megoldása kell legyen a cél. Ha követjük ezeket a célokat, akkor Európa fenntartható és versenyképes marad. A szolidaritás szellemében szolidaritást vállalva minden tagállammal, beleértve Portugáliát is. És mivel kaptam kettős Portugália ügyében Martin Schulz barátom részéről. Nagyon jól tudják, hogy mint a bizottság elnöke, én nem léphetek fel a portugál belügyek terén. Ha egy napon majd nem lesz elnöke a szocialista frakciónak, más feladatai lesznek, biztos vagyok benne, hogy teljesen függetlenül fog eljárni, és nem fog egyáltalán a belső kérdésekbe beavatkozni a frakciója terén. De ugyanakkor el kell mondanom, hogy a portugál politikai válság nem könnyítette meg a helyzetet. Portugáliában, ahol már eléggé nehéz volt a helyzet egyébként is. De nekünk, Európai intézményeknek tiszteletbe kell tartanunk a nemzeti demokráciát, a parlament döntését. És most reméljük, hogy Portugália jobb megoldást fog találni, legalábbis a bizottság így gondolja, Portugália részéről pedig ahhoz, hogy jobb megoldásokat találjanak, nyilván tiszteletben tartva Portugália kötelezettségvállalásait, és azt a felelősséget, amelyen rendelkezik Portugália európai partanaival szemben. Úgy gondolom, hogy ennek szellemében, az aktív szolidaritás szellemében és a felelősségvállalás szellemében tudunk majd felépni a válsággal szemben. Ma úgy tapasztaltam, hogy eléggé pessimisták az érzések és ez igaz, hát önök is tükrözik azt, mint az európaiak választott képviselői, az európai domináns érzéseket. De ugyanakkor úgy gondolom, hogy bátraknak kell lennünk, politikai síkon, és világosan kell látnunk, és rá kell mutatnunk arra, hogy bízunk az európai projektben, mert úgy hiszem, nem csak pessimista módon lehet visszaadni a hitet Európának. A bizottság továbbra is lelkesen, önökkel együtt, az Európai Tanácssal, az intézményekkel együtt kíván tovább lépni erősebb, fenntarthatóbb, igazságosabb és versenyképesebb Európáért. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much, Mr. Commissioner. Köszönöm a bizottság elnökének szavait. Kék kártyás hozzászólást most nem adok annak helyt. Kérek minden képviselőtársamat a teremben, mindenki ért angolul? Látják, hogy csak 12.10-kor kezdődik a szavazás, ezt láthatták a kijelzőn is. Kérem, aki bejön, ne beszéljen, mert a tanács elnökének kell megadjam a szót, és a figyelmet is megérdemli. Talán nem olyan hosszan Van Rompuy úr, mint a bizottság elnöke, de most öné a szó. Egy pillanat. Kérem mindenki, kérem mindenki üljön le. Mindenki foglaljon helyet. A szocialista képviselők is. Mindenki maradjon csendben, csak kint folytassanak beszélgetést. Egyetlen ember, aki szót kapott a teremben, Fan Rompuy úr. Öné a szó. Elnök asszony, kedves kollégák! Nagy örömmel szólok egy ilyen nagy hallgatóság előtt, amióta a tanácselnöke lettem, ez a legnagyobb hallgatóság, amelyel itt szembe találom magam. De úgy gondolom, hogy talán nem föltétlenül miattam jöttek ide a plenáris terembe. Először is szeretnék köszönetet mondani minden megjegyzésükért, legyenek azok pozitívak vagy negatívak. Tehát minden megjegyzést köszönök, de annál is inkább megérintett, mert az Európai Tanácson belül kötelesek vagyunk az egyhangúságra, és megpróbálunk egyhangúságot teremteni minden kollégájukkal, pártjukkal, miniszterelnökükkel, államfőjükkel. Vannak szocialisták, kereszténydemokraták, konzervatívok, liberálisok. Mindannyian az önök politikai családjaihoz tartoznak, és minden egyes alkalommal sikerül valahogy megállapodniuk. Az előbb elhangzott, hogy idealistának kell lennem a szolgálattal kapcsolatban, a tervek, az álmok kovácsának. Hát szerintem nem ez a feladatom, de azért ellátom ezt, amennyire csak lehet. És a bizottság elnöke a tanúja annak, hogy úgy járok el, hogy az esetek legnagyobb részében a bizottsági javaslat és az Európai Tanács eredménye közelítsen egymáshoz. Ott van például a Task Force esete. Nagyon közel voltunk. A bizottsági javaslat volt az alapja a gazdasági vezetésnek, és végül az eredmény nagyon közel állt a bizottsági javaslathoz. És megpróbálom majd, sőt együtt a parlamenttel megpróbáljuk majd még javítani ezt a javaslatot. Úgyhogy az én feladatom a konszenzus keresése. De ugyanakkor a lehető legközösségibb e, módon. És úgy gondolom, hogy bizonyos fontos területeken sikerült ezt elérnem, ami az Európaktum pluszt jelenti. Tudják, ez a kis papír, ami a tárgyalásaink kiinduló pontja volt, és az a papír, ami aztán végül is megszületett, többen még ugyanazon politikai frakcióban is azt mondták, igenis, a mi ö, hazánknak is csatlakoznia kell az Európaktum pluszhoz, mert talán nem olyan rossz ez az Európa. Sikerült kompromisszumot teremtenünk, az ambíciózus célok között annak érdekében, hogy a gazdaság továbbra is versenyképes legyen, és az állami finanszírozás fenntartható legyen, illetve a nemzeti végrehajtás között, mert a legnagyobb az esetek legnagyobb részében itt nemzeti döntése van szükség. Úgyhogy ez alatt azt szeretném mondani... Egy kis csendet szeretnék kérni a ház oldalán is, hátul is. Kérem, senki se beszéljen. Schröter asszony, ön is üljön le szépen. Van Rompujor, öné megint a szó. Nincsenek illúziói, elnök asszony de azért folytatom. Rompuj úr, igyekszem könnyebbé tenni a dolgát, de ha gondolja a jövőben, akkor nem teszem. A második megjegyzésem pedig a módszerre vonatkozik bizonyos fokig. Nagyon sok kritika Európát illetően alapvetően jogos, azonban nem a szerződést illetően. Például ami az atomenergia politikát, az energia mixet illeti, ez nemzetki kompetenciába tartozik, itt nem tetek semmit. Erről nem tehetek én sem. Ami viszont az atomerőművek biztonságát illeti, nagy részben már európai kompetenciák is vannak, és az európai konklúziókban most már a lehető legnagyobb mértékben próbáltuk ezt érényre juttatni. Azt hiszem a bizottságnak soha nem volt még ekkora szerepe az energiabiztonság, az, az atombiztonság terén, mint néhány nappal ezelőtt. De a szerződéseknek megfelelően kell eljárnunk. Beszéltünk bizonyos országok minimál ö, jövedelmeiről, béreiről. Ez nemzeti ö, kompetencia. Aztán a igazságtalanságról, a, a, a munkahelyek bizonytalanságáról. Sajnos ezeknek nagy része nemzeti kompetencia, de hozzátenném még azt, hogy nagyon sok intézkedés, amelyeket most meg kell hozni a versenyképességet és az állami finanszírozást illetően, olyan intézkedések, amelyeket a nemzeti kormányoknak meg kellett volna már európai kényszerítés nélkül is hozniuk. Ami az európai szinteket illeti, itt további nyomásról van csak szó, mert legalább 17 ország esetében közös pénzről beszélünk, amit meg kellene védenünk. De a legtöbb országban olyan intézkedésekről van szó, amelyeket saját érdekükben kellett volna már meghozniuk, saját nemzeti érdekük érd- miatt, hogy saját hazájuk jövőjét biztosítsák. Európa ehhez csak hozzájárul. Nem szabad itt uh, hibásan uh, vádolni az Európai Uniót. Na most mi a helyzet a kormányzással? Nos, a tanács az Európai Parlamenttel együtt azért munkálkodik majd, hogy a gazdasági kormányzáson javítson, és akár csak más esetekben is. Biztos vagyok benne, hogy itt is sikerül majd kompromisszumra jutnunk. Elképzelhető, hogy a 17 országban lesz olyan központi bank vezető, aki majd bizonyos mértékig kritizálja a gazdasági vezetést, de hát majd másokat is tudok én példaként felhozni szomszédos országokból, például Hollandiában, akiknek egészen más a véleménye, és ha szükség van rá, a neveket is szívesen rendelkezésükre bocsátom. Így könnyebb majd együttműködünk. Ami a jelenlegi válságot illeti, kedves kollégák. ott van a jövő, és azok az intézkedéseket, amelyeket meghoztunk az eszközök vonatkozásában, amelyek nagyon fontosak, és ott van a múlt. De már elmondtam, a múlttal is valahogy el kell boldogulnunk. Még akkor is, hogyha megvannak az eszközeink, a szerződés megváltoztatása, a gazdasági vezetés, a paktum, nem tudjuk megoldani azokat a problémákat, amelyek azokra az országokra vonatkoznak, amelyek nehézségekkel küzdenek, illetve a bankok problémáit sem tudjuk mindig megoldani. Tehát itt van a jövő, illetve a múlt kérdése. A múltban bizonyos tagállamokban ne, nem voltak meg a szakpolitikák. Sőt, az Európai Unió szintjén sem voltak meg, legyünk azért teljesen kritikusak magunkkal szemben is. Még akkor is, hogyha meghoztuk volna a szükséges intézkedéseket. Nem biztos, hogy nem lett volna ez a válság, de a jövőben mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt elkerüljük. De bizonyos országok, mint például Görögország és Írország és más országok is, ahol hozunk olyan intézkedéseket, hogy elkerüljük ezt a jövőt. Nyilván bekerülnek a programba, hogy egy évvel ezelőtt meghozhattuk volna ezeket az intézkedéseket? Nem. Voltak komoly hibák a múltban. A stabilitási paktumot és a növekedési paktumot 7-8 évvel ezelőtt már valamilyen módon befolyásoltuk. Hogyha ezt nem tettük volna, akkor nagyon sok válságot elkerülhetünk volna, és mást tehettünk volna. Nos, a gazdaságot illetően. Már tíz évvel ezelőtt is legalább 2%-os válság volt, 2000 1998 és 2008 között volt gazdasági növekedés, legalább 2% 2011-ben. Többet kellene tennünk? Hát persze, jóval többet. Az egyetlen eszköz lenne az állami beruházás? Egyáltalán nem. A belső piac rendkívül fontos dolog. Ezt mélyíteni kell, és léteznek már bizottsági javaslatok ebbe az irányba, és néhány hét múlva a júniusi csúcson újra tárgyalunk erről, és ősszel is visszatérünk rá. Végül Líbia. Hát lehet kritizálni. De Európa nélkül vérfürdő lett volna Líbiában. Európa nélkül, az európai vezetés nélkül mészárlás lett volna, és nyilván néhányan nagyon kritizálták volna az Európai Uniót önök közül, de időben léptünk fel, és Európa nélkül világszerte az ENSZ szintjén semmi nem történt volna. Minden kritika után szerintem ehhez az igazsághoz is jogunk van. Haláztunk esetleg a múltban? Jó volt-e a politikánk? Nem javításra került? Igen. És végül is megérdemli az Európai Unió ö, a dicséretet ezért. Végezetül saját anyanyelvemen szeretnék szólni. Epping úr csalódott volt. Én is csalódott vagyok, mert hiányzik az intellektuális őszinteség. Nem szeretnék erre részletesen kitérni, de itt vannak a fényképek. Az emberek tudják, hogy dolgoztam és elvégeztem a feladatomat, mégpedig úgy, ahogy kell. Úgyhogy nagyon-nagyon csalódott vagyok amiatt, amit Epping úr mondott. Mr. Schulz, you wanted to take the floor. Schultz úr kért szót. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, egy személyes nyilatkozattal szeretnék élni e vita végén. De ezt nem csak a saját nevemben mondom el, hanem sok képviselőtársam nevében, akik itt ültek végig, végig követték a vita menetét. Az Európai Parlamentiben eltöltött időm során ritkán éreztem magam olyan rosszul, mint a, a Barózó és az ön közötti együttműködés látvám. Ön a bizottság elnökeként beszél azokról a kezdeményezésekről, amelyeket én magamhoz vállalhatok. E, ugyanakkor a tagállamok meg kudarcai visszahullanak önökre. A, a tanács tegye az asztalra, mint társjogalkotó ezeket az intézkedéseket, és akkor számíthat ennek a háznak a többségére. Ne bújjanak el a tanács sáncai mögé. Ön ne bújjon a tanács háta mögé, ön meg a, önnek meg a tanácselnökének a következőt szeretném mondani. Ön azt mondja, hogy a tanácsban kompromisszumok alakulnak ki a szocialisták, a liberálisok, a konzervatívak, a keresztdemokraták között. Itt tag, szuverén tagállamok miniszterelnökeiről beszél. Az, ha tanács elnöke a Lisszaboni szerződést annak ellenkezőre igyekszik kifordítani, holott a Lisszaboni szerződés fő eredménye az, hogy a tanácsban úgy tűnik, hogy egyre inkább magához vonja, mondják a az állam és kormányfügg a kezdeményezést. Nem erről szól Lisszabon. Lisszabonban nem ezt akartok elérni, ott a többségi döntést az EU szabályaként akartok elérnyezni. Önök félre értelmezik a Lisszaboni szerződést, mondom a tanács elnökének. Ezért eljött annak az ideje, hogy az Európai Parlament magához ragadja a kezdeményezést, és maga védje meg a közösségi módszertant. Let's start the voting. Kezdjük el a szavazást. Nagyon jó. Tehát a vitát ezzel lezárjuk. Mindenkinek köszönöm. Schulz úrnak is köszönöm.